So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte die Abstimmkarte. Akkor kérem, hogy mindenki vegye elő a szavazólapját, dugja be a berendezésbe, és aztán neki, neki fogunk a szavazásnak. Módosítottuk a napi rendet. Ma először a 88-as cikk érdekében uh, a, a víztározók kapcsolat pontban eh, a kifogást, eh, a kifogás alapján lévő pontot veszük először a vízmelegítők és melegvíz eh, tároló tartályakra vonatkozóan, utána a tízes napirend jön az Európai Újraiparosítási Stratégiája, a versenyképesség és a fenntarthatóság előmozdítása érdekében. Ezt fogja követni az úgynevezett backloading, Ehelyett ezt hátralakjuk, és az F gázokat pedig előrébb hozzuk. Jó, tehát ez lesz a sorrend a szavazásban. Tehát most a következőt javaslom. Kezdjük, elektronikusan szavazunk. Tehát a 88-as cikk bekezdése alapján való kifogás, elektronikus szavazás. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 51-en ellene. Én rosszul csa- hibáztam. Bocsánat. Csak Karl I thought we were voting fluorinated gases. So- azt hittem, hogy a fluortartalmú gázokról, hát így van, ez szokott itt a porta, ö, probléma lenni, hogy a szavazógépek rosszul gondolkoznak. Na jó. Tehát tudomásul vettük, hogy Kori Karl Schlöter tévedésből rosszul szavazott. Tehát a következő napi rendi pont az én jelentésem. A trilógus eredményeiről szavazunk, megint csak egy szavazás. Abstimmung ist eröffnet. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Um, 54-2 arányában elfogadtuk. A következő Jó. Megyünk tovább. Csimánszki úr Európa újraiparosításáról itt a 19-es módosított kiszavazza meg mellette ki van, ellene tartózkodás elutasítva 20-as igen, nem, tartózkodás nem világos. Elektronikusan a 20-asról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. EPP egyel többen szavaztak, kettővel többen szavaztak, nagyon sokkal többen szavaztak. Most stimmel, lezárom a szavazást. 31 igen, 27 nem, egy tartózkodás elfogadtok, 21-es igen, nem. Tartózkodás? Ellenőrizzük a 21-est elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. LPP e egyel többen, LPP-nél e egyen többen szavaztak. Ha lenne olyan jó az LPP e egyik tagja, hogy kiveszi a kártyáját a szavazógéből. Jó, elfogadtuk, 31-29 arányban egy tartózkodása. 22 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk, 33, 23 igen, 23 igen, nem, tartózkodás, nem világos, 23-ról elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24 igen. Nem. Tartózkodás elutasítottuk. 37 igen. Nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük, ellenőrizzük a 37-et. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 25 igen. Nem. Mindenki szavazott? E, ellenőrizzük elektronikusan a 25-öst megint. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk. 26-os igen nem, tartózkodás, elfogadtok. A következő az első konszolidált módosító igen, nem, tartózkodás, elfogadtok A következő 28-as részenkénti szavazás első rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtok Második rész igen, Nem. Tartózkodás, ezt is elfogadtuk. A kettes konszolidált, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 35, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 38, igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. Ha 41 részenkénti szavazás első rész igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. A következő a 43-as igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 45, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. Ezzel a 42 kiesik, és a harmadik konszolidált módosító. Igen. Negyedik, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 47, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 48, igen. Nem tartózkodás elfogadtuk. A hármas kompromisszum. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 57. Igen. Nem. Tartózkodás. Nem, nem világos. Még egyszer az 57-est szavazza meg. Ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 58. Igen. Nem. Tartózkodás. Nem világos. Ellenőrizzük az 58-ast elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő a 62-es. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. A következő a szövegben a 71-es. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 72. Igen ellenőrizzük a 71-est, akkor elektronikusan 71-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 72 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 74 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 75 igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 76 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. A következő a 77-es. 78 és 79 együtt igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 83 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 83 est elektronikusan. Mindenki szavazott. EPP. Már kettővel több a szavazatok száma. Jó, most akkor jó. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 84-es. Igen. Nem. Tartózkodás. A kollégák 10%-a vett csak részt, úgyhogy elektronikusan ellenőrizzük a 84-est. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 85 és 86. Együtt szavazunk róla. Igen. Nem tartózkodás, elfogadtuk. 91-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 82, 92 részenkénti szavazás első igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, igen, nem, tartózkodás. Ellenőrizzük a, a 92 második részét. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 93 igen. Nem, tartózkodás elfogadtuk. 94 igen. Nem, tartózkodás elfogadtuk. 96 igen. Nem. Tartózkodás, elutasítottuk. 97 igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 97-es igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 99 igen. Nem. Tartózkodás, Nem látom világosan, a 99-est ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott. LPP-nél e kettővel több van. Teljesen világos. Elfogadtuk 101-es. Igen. Nem. Elfogadtuk. 103-as. Részenkénti szavazás? Nem, bocsánat, mondja az egy elnök 103-as. Igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 104, ez így most kiesik, 105-ös is, 106-os és a 107-es a következő. Igen, 107-es, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 109, igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 111 két részben első rész igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 112 igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 113 igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk 114, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. A következő az egyes, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. Kettő, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. Hármas, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. Négy, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. Ötös, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. Hatos, igen. Nem. Tartózkodás, Elfogadtuk. Meg kellene szakítani röviden az ülést, mert zavar, amit csinálnak. Hetes. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 8-as, 9-es és 10-es. Együtt szavazunk róla. Igen. Nem szavazat. Tartózkodás elfogadtuk. A 11-es kiesik, a 13-as jön igen. Nem. Tartózkodás elfogadtok. 14 igen. Első rész. Nem. Tartózkodás elfogadtok. Második rész igen. Nem. Ellenőrizzük elektronikusan. A 14-es második része. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Teljesen egyértelműen elutasítottuk 19 igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. Ezzel a 16-os a következő igen. Nem tartózkodás elfogadtuk 17, igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk 18, igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. Ezzel az elektronikus zárószavazásra jutottunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 54 igen, 7 nem, 5 tartózkodás. Gratulálok az előadónak. A következő a fluortartalmú gázok. Jetzt starten wir die Abstimmung zu den F-Gasen. Wir kommen zum ersten. Első konszolidált módosító, egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek. A C1-esről. F-gázes. Az F-gázokról van szó, a fluorozott üvegházhatású gázokról. Kollégák, ma délelőtt. Ma délelőtt megváltoztattuk a rendet, ezt most is elmondtam, elmondom akkor harmadszor is. Most az F-gázokról szavazunk, mindenki vegye maga elé a megfelelő szavazólistát. C1-es, Elektronikusan szavazunk az első konszolidált módosítóról. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, a néppártban hárman is többen szavaztak, mint a hány szavazatuk van. Zwei? Már csak ketten szavaznak többen, mint kéne. Es sind zwei zu viel. Még mindig kettővel több szavazat van. Megszakítsuk az ülést? Na, csak egyel van több szavazatunk a néppártnál, mint a hányan vannak. Es ist ein EVP, Még mindig egyel több néppárti szavazatunk van. Richard, parancsolj. Elnök úr. Én tényleg kérném az ülés rövid megszakítását, hogy tisztázzuk magunk között, hogy mi a helyzet. Hány perc? Három perc. Jó. Die Sitzung wird wieder aufgenommen, sonst werde ich gleich... Folytatjuk az ülést. Remélem nem kell felolvasnom, hogy kik a tagok és póttagok, de lehet, hogy az újakat azért talán mégis néven kéne neveznünk. Kezdjük el újra. Wir stimmen jetzt über die F-Gase ab. A fluorozott üvegházhatású gázokról szóló jelentés első konszolidált módosítójáról szavazunk géppel, megnyitom a szavazást. Stimmt. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. A néppártnak még mindig két szavazattal több szavazata van, mint ahányan szavazhatnának. Soll ich nochmal die Namen vorlesen der Mitglieder dieses Ausschusses und die... Olvassam föl a szakbizottság valamennyi tagjának és póttagjának a nevét, kollégák. Ez ennyire bonyolult? Vagy sikerül megoldani a problémát? Jó lenne, hogy most, most már néppárt megoldaná ezt a belső problémáját. Harmadszor kezdjük a szavazást. Egyes konszolidált módosító. Elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 42-21 arányban elfogadtuk. Nyolcvanhatos mellette ellene tartózkodás. Ezt is géppel kell ellenőriznünk. A 86-osról szavazunk. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 89-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell elektronikusan. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 33-29 szerelmen elfogadtuk. Most blokkosítva szavazunk. A 87-es, 8-as, 90-es, 9-es, 91-es, 10-es együtt mellettük. Ellenük tartózkodás elfogadtuk. 93-as, 11-es együtt, mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadtuk. 92-es, kilencvenkettes, tehát kitámogatja mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes konszolidált módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 98-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 99-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk százas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 101-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 104-es mellette, ellene, elfogadtuk 107-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk, ellenőrzést kérnek. A 107-est ellenőrizzük géppel is, ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 108-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrzést kérnek, nézzük meg. 108-asról géppel is szavazunk, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 109-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 110-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 111-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 112-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 114-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 113-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A Talan 12-esről folytatjuk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 115-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 116-os mellette, ellene tartózkodás ellenőrzést tartok bölcsebbnek, mint hogy kihirdessem az eredményt. 116-osról szavazunk, géppel, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 117-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrzést kérnek a 117-esről. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást elutasítva. 119-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 118-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 121-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 120-122-es együtt mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadtuk őket 123-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 124-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 125-ös mellette, ellene, tartózkodás nem egyértelmű. A 125-ösről kérem, hogy szavazzanak újra szavazógéppel. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 126-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 127-es és 129-es együtt mellettük, ellenük, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrzést kérnek. 127-es, 129-es együtt. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok. 128 ról nem kell szavaznunk, 131-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 132-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 135-es első része mellette ellene elutasítottuk második rész mellette ellene, tartózkodás ugyancsak elutasítva. 133-as mellette, ellene, elutasítottuk. 133-ast fogjuk ellenőrizni most, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 32-35 arányban elutasítottuk. 134-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A következőkről nem kell szavaznunk. 10-es és 136-os mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk. 137-es, 38-as együtt. Elfogadtuk. 139-es mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 12-es. Ellene. Elfogadtuk. 141-es mellette. Ellene tartózkodás. Elutasítva. 140-es mellette. Ellene tartózkodás. Ellenőriznünk kell. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk. 143-as mellette. Ellene elutasítottuk. 142-es mellette. Ellene tartózkodás. Nem egyértelmű, a 142-esről géppel is kell szavaznunk. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk 145-ös ellene tartózkodás elutasítva. 144-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 146-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 147-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 148-as mellette elutasítottuk. 6-os konszolidált módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 161-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 162-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 165-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Így, most a következő néhányról nem szavazunk. 21-esről viszont igen, mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadt. 164-es. Mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 5-ös konszolidált módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Ugrunk egyet. Ez mindig nagy öröm nem is egyet, kettőt, sokat. A 14. oldalon állam el, következő, a 217-es. Megtalálta mindenki? 217-es mellette. Ellene, tartózkodás elutasítva. 216-os mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk. 2018-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 220-as és 25-es együtt mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk őket. 221-26 mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, elfogadtuk. 222-es mellette, ellene, hatózkodás, nem egyértelmű. A 222-est ellenőriznünk kell, ha mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 223-as mellette, 223-asnál tartunk mellette. Ellene. Elfogadtuk. 224-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Most egy kicsit lépünk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most nagyot ugrunk. A 19. oldalon van a 4-es konszolidált módosító, erről kéne szavaznunk, ha mindenki megtalálta. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Megint lapozunk. Hármas konszolidált módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 2085-ös mellette. 285-ös mellette. Ellene. Tartózkodás nem egyértelmű. A 285-ösről kérem szavazzanak ismét géppel. Elutasítottuk. 284-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is elutasítottuk. Ellenőrzést kérnek. 284-es. Újra szavazunk géppel. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Kis többséggel elfogadtuk. Érdemes volt. Köszönöm a Reichertnek. A 34-esről nem kell szavazni. 296-os mellette. Javítja magát az elnök. 292-esről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 293-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 294-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 295-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Két megegyező módosító 307-es, 308-as, 39-es mellettük, ellenük elfogadtuk őket. 309-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 310-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 311-es mellette ellene elfogadtuk. 313-as mellette ellene tartózkodás ellenőrzést igényel a 313-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 114-es és társa mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk. 315-ös, 41-es együtt, mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk. 316-os 42-es mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk. 318-as mellette, ellene, elfogadtuk. 319-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 35. oldal mondja az elnök. A 413-as mellette. 35. oldal 413-as módosító. Ha mindenki megtalálta, akkor kérdezem, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elutasítva. 414-45 együtt ellenük tartózkodás elfogadtuk. 415-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Blokkos szavazás következik a 46-tól 52-ig mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk őket. 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 58-as mellette, ellene, tartózkodás, 59-es mellette, ellene, tartózkodás, az 59-es ellenőrzést igényel, Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Ha mindenki szavazott, akkor megállapítom, hogy 39-29 arányban megnyerte. A 60-nal folytatjuk, azonos ellene, mellette elutasítva. 61 dafür. 61 igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk ezzel az egyes kiesik, 62-es, és a 64-eshez jutottunk, mert igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 65-ös igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 66 igen, és a tron 3 nem, tartózkodás elfogadtuk. A 38. oldalon folytatjuk a 4-es módosítóval mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 78-as igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 77 igen, nem, tartózkodás, ezt elutasítottuk. Vagy ellenőrizzük akkor. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Az még egyszer, jó, még egyszer a 77-esről elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Az LPP-nél egyet többen szavaztak. Jó, akkor ezzel lezárom a szavazást. 44 igen, 24 nem szavazattal elfogadtuk. Hatos módosító. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Lezártunk a szavazást. 35 igen, 33 nem szavazattal elfogadtuk. 31 igen, nem. Tartózkodás elfogadtuk. 82 igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. A következő a zárószavazás. Először elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 48 igen, 19 nem szavazattal egy ta, ö, tartózkodással, és most jön a második elektronikus szavazás. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 47 igen, 18 nem, egy tartózkodás, szívből gratulálunk Eichhardt kollégának. A kérdés pedig az, hogy folytassuk-e a tárgyalásokat a 70-es cikk értelmében. Látom, hogy bólogatással egyetértenek, tehát 35 szavazatra van ehhez szükség, mivel teljes létszámban itt vagyunk, úgy gondolom, hogy ez az elektronikus szavazásból látszik, majd megnyitom ezért a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 49 igen, 16 nem szavazattal egyértelmű a mandátum. Klaas e- e- Báz szívből gratulálunk. Kérem, ne hagyja el senki a termet, mindenkit várunk a további szavazásra. Nem, nem, jest zupełnie coś innego. So, bevor wir in die Abstimmung zum sogenannten Backloading. Akkor az úgynevezett backloadingra vonatkozó szavazást kezdjük meg, meg még egy bejelentés az, a szavazási eljárásról. A 157-es szavazás 1BC alapján a módosító indítványok 23, 36, 54 és 62-es nem E, bocsátható szavazása. A, az ALDE a most felolvasott e, javaslatok tehát nem e, bocsáthatok szavazásra Korolla asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen. A 21-es módosítóval név szerinti szavazást szeretnék kérni. Az első olvasati megállapodással kapcsolatban azt szerettem volna, hogyha az egész parlamentnek van lehetősége hozzászólni a backloadhoz. És féltem attól, hogy az MV eredménye nem fogja a parlament egészének a véleményét tükrözni, és az áprilisi plenáris szavazása bizonyította, hogy igazam volt. Most pedig ugyanemiatt aggódom. És mivel a frakciómnak én vagyok az árnyék előadója, azt szeretném mondani, hogy a néppárt kezét nem kötheti meg a mai szavazás a plenáris ülésen. Azt hiszem, hogy fontos az, hogy ezt őszintén elmondjam még a szavazás előtt, hogy senki ne vesse ezt a frakcióm tagjainak a szemére később. A frakcióm tagjai nem változtatták meg álláspontjukat a backloadinggal kapcsolatban, továbbra is elsődleges prioritásunk ez a kérdés. És eladóként ez egy nagyon bonyolult feladat most számomra. Köszönöm. Lehatikül. Korolászony, Richard Zébernek adom meg a szót, mielőtt elmondanám. Határozottan jelzem, hogy Karolászony nem a frakció nevében szólt fel, tegnap hivatalosan az első ülésen kezdődött Um, el a szavazás, a szavazási lista ez alapján megvan, a jövő héten pedig a frakció egészének véleményét uh, fogjuk elmondani, ez most egyéni vélemény volt, köszönöm. Köszönöm szépen Richard Zébernek. A 195-ös értelmében név szerinti szavazást lehet valóban kérni, akkor, hogyha 18 kollega támogatja a kezdeményezést, egyébként nem. Ki támogatja tehát? Most jelentkezzen Korolasszony. Mellett ki van? Álljon fel az, aki támogatja. Felállni. Wir haben 18 Stimmen. 18 szavazat összeállt, tehát most azonnal név szerinti szavazást kérhetünk. Megnézzük, hogy ezt technikailag hogyan oldjuk meg. Und zwar jetzt kann's losgehen. Akkor kezdjünk hozzá a név szerinti szavazással. Ez a 21-es módosító, 22-es, nem, javít az elnök. Tehát 21-es blokk, a hármas bevezető rendelkezésig. Az EPP három taggal több, már megint hárommal több szavazatja van. Gyakoroljunk, hogy jól menjen? Még mindig kettővel több? Egyel több, de most megvan a szám. Megnyitom az elektronikus név szerinti szavazást. Az LPP-nek e megint egyel több a szavazata, fiúk, lányok. Az áldénak egyel több van. Az LPP-nél e még mindig egyel több van. Az EPP-nél még mindig egyel több a szavazat. Nem tudunk szavazni akkor, hogyha túl sok a szavazatok száma. Az EPP-nél most kettővel több. Egyel több? Még mindig egyel több. Huszonnégy helyük van, talán állapodjanak meg abban, hogy az újakból, vagy azok közül, akiket még nem találtunk, ki ne szavazzon. Egy lengyen kolléganő itt elől. Akkor most végre sikerül, lezárom a szavazást. 44-en ellen, ellene 23-an mellette egy tartózkodás. Ezt a kifejezést már Bocsánat, kinyomtattuk, tudjuk, hogy ki hogyan szavazott, úgyhogy folytathatjuk a konszolidált módosítóval, az egyes, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, egyes konszolidált módosító, lezárom a szavazást, 38 mellette, 27 ellene egy tartózkodással elfogadtuk. Folytassuk. 17, 27, 50 blokk, egy blokkban szavazunk. Én azt javasolnám, hogy elektronikusan szavazunk. Jó, így megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 33 igen, 33 nem. Ezzel elutasítottuk. Folytassuk. A 71-est ki támogatja, ellene ki van, tartózkodás elutasítva. 73 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 25-ös. Igen. Nem. Tartózkodás 26. Igen. Nem. tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük a, 20, a 26-os elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 36 ellene, 31 igennel elutasítottuk a 28-as igen. Nem. Elutasítottak. 30-as igen, ellene, tartózkodás, elutasítva. 32 igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 63, 36-ról nem, a 33 igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. A 38 igen, nem, tartózkodás. Nem világos, a 38-asról elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 39 igen, 28 nem, ezzel elfogadtuk. Folytassuk akkor a 39-el, igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. Kettes konszolidált, elektronikusan megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 47 igen, 19 nem, egy tartózkodással elfogadtuk. 43-as a következő igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 52 igen, nem, tartózkodás, hát elutasítottuk szerintem, de azért ellenőrizzük az 52-est elektronikusan a biztonság kedvéért. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 33 igen, 35 nem, elutasítottuk. 46 igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 47 igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 49. Ellenőrizzük rendben a 47-est elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Fosta, folytassuk a 49-el, igen. Nem. Tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizzük, hogy világos legyen mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 37 igen, 25 nem, két tartózkodás, elfogadtuk. A következő az 55-ös igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. 56 igen, Nem. Tartózkodás. Nem világos. Elektronikusan szavazunk az 56-osról. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 25 igen, 42 nem, elutasítottok 57 igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 58 igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 60 igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 59 igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. Ezzel a szavazás végére értünk. 59-esről még egyszer? Az 59-est elektronikusan ellenőrizzük, ahogy kérik. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Ezzel a szavazás végére értünk. Köszönöm szépen, és minden kollégának köszönöm. Nem hiszem, hogy egy egyszerű volt a dolgunk ezzel a jelentéssel, de módosító indítványok benyújtásának lehetősége nélkül közvetlenül a plenárisra, a következő plenárisra kerül, úgyhogy köszönöm a kompromisszumkészségét mindenkinek, kérem a profi hozzáállást, lezárom a szavazást, köszönöm.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 Meine Damen und Herren, wenn wir jetzt ein bisschen... Hölgyeim és uraim, hogyha sikerülne lecsillapodni, az nagyon jó lenne, mert van egy sor egyéb napi rendi pontunk még. Kérem azokat, akik el akarnak menni, menjenek. A többiek pedig figyeljenek. Ja, vielen Dank. Wir machen dann weiter mit Punkt 13. A 13-as napi rendi pont a következő. Ez a jelentés az üzemanyag minőségéről szóló irányelv és a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló irányelv módosítványsa a földhasználat közvetett megváltoztatásakor. Én Lepásnak adom meg a szót az előadónak. Merci. Merci, Madame euh, le Président. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, a backloadingnál talán kevésbé heves vitát kiváltó témáról van most szó, de mégis több problémát is felvet. Több mint 500 módosítót kaptam azzal a jelentéssel kapcsolatban, amit készítettem, és ma megpróbálom önöknek bemutatni azokat a vonalakat, amelyek mentén kompromisszumot köthetnénk. A szöveg témája az üzemanyag minőségről szóló irányelv, ez 2009-ben készült el. Az volt a célja, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkentse és a megújuló energiaforrásokat támogassa. Egy olyan szöveget szavaztak akkor meg, ami 2020-ra kimondaná, hogy a közlekedés 10%-át megújuló energiaforrásokkal kell felváltani. Nem bioüzemanyagokról van szó, hanem megújuló energiaforrásokról. Különösen azok, akiknek gazdasági érdekük fűződik hozzá, és ezt nem is lehet nekik felróni, ellenezték ezt. Az ökoüzemanyagok első generációjáról van itt szó. Ezek olyan anyagok, amelyeket élelmiszer célú növényekből állítanak elő. Ide tartozik a biodízel, ami olajokból készül, illetve a bioetanol, aminek alkohol az alapja. Az Európai Parlament által 2009-ben megszavazott szöveg figyelembe vette volna azt a hatást, amely, amelyet a talajra gyakorolt volna mindez a, az intézkedés. Az volt a terv, hogy 2010-re a bizottság készítsen egy beszámolót azokról a, az intézkedésekről, amelyek következményekkel járhatnak, és utána figyelembe kellene venni, hogy milyen hatással vannak a bióüzemanyagok a talajra. A bizottság javaslata korlátozta volna az első generációs ökoüzemanyagok használatát, és csak a bejelentés a reporting szintjén tette volna kötelezővé ezeknek a járulékos hatásoknak a bejelentését, illetve a második generációs ökoüzemanyagokat támogatta volna. Ezt a híres 10%-ot pedig 5%-ra módosította volna, tehát az első generációs ökoüzemanyagoknak 5%-ot és a második generációsoknak is 5%-ot határozott volna meg. Az árnyékelőadók körében már többször is megvitattuk ezt, és más szakbizottságok is foglalkoznak a szöveggel. Több témával is foglalkoznunk kell, ezek közül az első a plafon és azok az al célkitűzések, amiket figyelembe kell venni. A bizottság 5%-os plafont határozott meg, az első generációs üzemanyagokra. Az én eredeti jelentésemben én nem ezt javasoltam. Tudom, hogy egyes kollégek szerettek volna nagyra törőbb célokat kitűzni, mint 5%, de a nem élelmezési célú növények, amelyekből az üzemanyag készül, azok is ugyanúgy használják a talajt és a vizet, mint az élelmezési célú növények. A második generációs üzemanyagok esetében pedig történt néhány fejlemény, és a bizottság is változtatta a maga álláspontját. Megkétszerezte, vagy meg négyszerezte volna a plafonértéket a bizottság. Tehát a legtöbb esetben négyszerezésről lett volna szó. Én azt javasolnám, hogy a kétszeres számítást alkalmazzuk. A kilencedik mellékletben az összes üzemanyag esetében és használjunk a többi esetben egy négyszeres szorzót. Azért, mert ezek esetében van, a szükség, van szükség a legtöbb beruházásra, és ezek a legígéretesebbek a jövőre nézve, és ezek zavarják a legkevésbé azokat az iparágakat, amelyek még ezt használják. Én viszont az olajok és az állati zsírok esetében ettől eltérő megközelítést javasolnék. Ezeket a termékeket nem kell tovább támogatni, már elég, eléggé e, jelen vannak a piacon. És különösen az olajok esetében e, nagyon e, sok csalás gyanús eset van, és nehéz is ezt szabályozni, hiszen a, a használt, fő, főzésre már használt olajok helyett sokszor egyáltalán nem használt növényi olajokat alkalmaznak. Az alcélkitűzések közé pedig én beillesztenék még egy másodikat is, ami az elektromos meghajtáshoz kapcsolódik. Tehát 10%-nak megújuló energiaforrásokból kell származni, tehát nem csak bióüzemanyagokból. Én azt javasolnám, hogy egy 1,5%-os elektromos küszöböt is határozzunk meg, természetesen ennek is megújuló forrásból kell származnia. Tehát az autókban és a vasúton is legalább 1,5%-ot kellene ebből a forrásból fedezni. Ez szerintem a gyakorlatban is megvalósítható. Hogyha az első generációs üzemanyagok 5%-hoz hozzáadjuk ezt, az, ezt a másfél százalékot, és még 3%-ot a fejlett üzemanyagokra, és körülbelül 1% lenne a használt főzőolajok és állati zsírok, akkor körülbelül el is értük a 10%-os célkitűzést. Azt hiszem, hogy két szinten kell megvizsgálni ezeket a járulékos hatásokat. Egyrészt azok bejelentését, másrészt pedig a fenntarthatósági kritériumokba való beépítésüket. A bejelentéssel kapcsolatban, ahogy a bizottság is javasolja, én azt mondanám, hogy ezeket mindjárt vegyük figyelembe, és ennek több oka is van. Először is az, hogy még ha egyesek vitatkoznak is arról, hogy ez a hatás valójában érvényesül-e, abban konszenzus uralkodik, hogy ezek a hatások léteznek. Már csak az a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt mérni. de ha a talajban változás következik be a bioüzemanyagok kifejlesztése miatt, és ez a klímaváltozás is hatással van, akkor senki sem vitathatja, hogy ezek a hatások léteznek. És kollégáink nagyon ügyelnek arra, hogy a rendelet alapját a tudományos eredmények képezzék. Tehát, mivel a tudomány ezt igazolta, figyelembe kell ezt venni. Másodszor is ahogy korábban mondtam, már 2009-ben ebben az irányban hoztunk döntést, és ezt az ipar is tudja, ezt várják tőlünk, tehát ez egy politikai döntés. Harmadszor más országok, például az Egyesült Államok szövetségi szinten, illetve Kaliforniában, valamint Brazília is figyelembe veszi ezeket a hatásokat. Ami pedig a számszerűsítés bizonytalanságait illeti, ennek egyetlen módja van, az, hogy pontosan kimérjük ezt, és megvárjuk, hogy legyenek valódi eredmények ezen a területen. Ma délelőtt Klász asszonya nagyon érdekes vitát folytattunk erről, és azért javaslom, hogy azonnal vezessük be a bejelentési kötelezettséget, de 2018-ig halasszuk el az ezzel kapcsolatos intézkedéseket. Tehát, hogyha ez jövőre életbe lépne, akkor még lenne négy évünk, hogy elkezdjük mérni ezeket a hatásokat, és csak utána kellene ezzel ténylegesen kezdeni is valamit. És rendkívül szorosan nyomon követjük az európai vállalkozások helyzetét és a foglalkoztatást. Ezért kell mindenképpen tekintetbe venni a létező beruházásokat. még akkor is, ha el kell ismerni, hogy nem csak az ipar, hanem az adó fizetők pénze is hozzájárult ahhoz, hogy a bioüzemanyagokat fejleszteni tudták. A járulékos hatások nem gyakorolnak azonnal hatást az iparra, de 2020-ig azt gondolom, hogy ki fogják fejteni már a hatásukat. De Sütter úr az ENSZ élelmezés jogi küldötte felhívta a figyelmünket arra, hogy azok a szakpolitikák, amiket mostanában követünk az első generációs üzemanyagokkal kapcsolatban, az súlyos hatással volt az élelmezés, az élelmiszer árakra, és különösen a déli országokban volt ennek jelentős hatása. Egyértelmű, hogy ha fenntartható ipart szeretnénk teremteni, akkor nem támogathatunk egy ilyen iparágat. Ugyanis a, az élelmezés, illetve a mi magatartásunk itt szorosan összekapcsolódik. A nyersanyagaink 50%-át importáljuk például a német és a Franciaországban felhasznált repceolaj nagy részét is. Ezért gondolom kiegyensúlyozottnak azt, hogy a fenntartatósági kritériumokat 2015. január 1-én vezessük be, és a biodízel esetén 2020-ig halasszuk ezt el. A bizottság pedig el kellene, hogy mélyítse az ezzel kapcsolatos tanulmányokat. Ami pedig az AFQD-t illeti, én 2020-ig egy 3%-os 3% bevezetését javasolnám az etanol esetében, és ahogy más kollégák is mondták, 2025-ben 9%, 2016-ban 5% kellene, hogy legyen ez a küszöb. A 10%-os küszöböt lehet, hogy nehéz elérni, de a 3x20-as célok fényében lehetne némi rugalmasságot adni a 10%-os plafonnal kapcsolatban. Íme, kedves kollégák, ezek a legfőbb vonalai a kompromisszumnak, És lehet, hogy ezek nem felelnek meg egyik javaslatnak sem, amit a kollégák mondtak, de remélem, hogy emellé fel tudnak majd sorakozni a legtöbben, és szavazatukkal megerősítik ezt az irányvonalat. Köszönöm. Ja, vielen Dank, Frau <coughs> Lepage. Das war eine... Köszönöm szépen, Lepage asszony, igen, átfogó bevezetés volt, de hát valóban a téma is az. Átfogó, és a parlamenten belül is különböző formában értékeljük. Nézzük akkor az árnyék előadók állásfoglalását. Először meg is tartom a szót, én vagyok az EPP árnyék előadója. Nagyon sok módosító indítványt nyújtottunk be, és ebben az igen tarka csokorban nagyon nehéz a helyes gondolatokat össze, és nagyon fontos össze terelni, de az eltérések is, meg a bevezető is azt mutatja, hogy még nagyon sokat kell tárgyaljunk, és köszönöm, hogy ilyen nyílt ma délelőtt is, és holnap is fogjuk még a vitát folytatni. Szeretnék azokra a töréspontokra utalni, amelyekről ön is beszélt. Először is az ilok tényezők az IFRI modell értelmében. Úgy gondolom, hogy a földhasználati számítás nem exakt tudomány, nagyon sok kérdőjelet találtunk mi magunk is. A, jelenség magá, a jelenséget magát nem tudjuk megfigyelni, tudjuk, hogy van valami, nem lehet közvetlenül mérni, nem lehet modellértékű szám, számításokat sem végezni az IFRE tanulmányban. Illetve olyan számítások, amelyek vannak, azokban számos hiányosság van feltételezésekre épített. Úgy gondolom, hogy erről mind vitatnunk, vitatkoznunk kellene, és az egész kérdést máshonnan megközelíteni. A számítási modellre vonatkozó tanulmányok is nagyon elméletileg. És én úgy gondolom, hogy ez nem teljes politikai eljárás. Lepás asszony azt mondja, hogy ha 2018-ig kitoljuk, akkor még mindig meg lesz az IFRE tanulmány, mint alap, de ez sem számomra, sem a bizottság számára nem eléggé érett, kiérlelt módszer, hogy ez alapján számoljunk. Úgyhogy éppen ezért úgy gondolkozom, hogy, gondolom, hogy a számítási módszerről újra el kellene gondolkoznunk. Megpróbáltam a gondolataimat papírra vetni, és egy új számítási módszert javaslok. A ténylegesen meglévő földhasználati változásokra építve. A, és ebből ki indulva a bioüzemanyagokra eső földhasználati változásokat vezetem le. Az IFRA modellel ellentétben itt nem prognózisokra, hanem a ténylegesen meglévő adatokra épül a számítás. A meglévő technikai lehetőségek és a statisztikák lehetővé teszik azt, hogy a földhasználati változásokat meghatározzuk. Az egyébként szükséges anyagok, mint a bioüzemanyag, a felhasznált nyersanyag mennyiségek és a világ mezőgazdasági termelése is rendelkezésre álló adat. A javasolt elképzelés szerint aztán minden évben a tényleges adatfelmérések alapján újra számítják az értékeket, az IFRE modell pedig egy statikus, fix, változtathatatlan modell. Úgy gondolom, hogy ha nem változtatható tényezőkkel dolgozunk, akkor nem is lehet változást sem előidézni. A közös cél pedig az, hogy változásokat segítsünk, a fenntarthatóságot segítsük, és ösztönözünk arra, hogy változásokat vezessenek be. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ezért évente kell külön számításokat végezni. A közös célunk az az, hogy megakadályozzuk a földhasználat változásokat, és az esőerdők és más értékes területek más célú hatá, használatát, különösen a, a páradús területeket említik, ezt akarjuk elkerülni. Ami fontos, a kiemelkedő jelentőségű okozókra kell figyelni. A különböző országok e amelyek Európában nem tartják be a fenntarthatósági kritériumokat, azokat nem látjuk szívesen, különösen akkor nem, amikor nem számíthatunk rájuk a céljaink elérésében sem. Sok kollega hozzám hasonlóan kétszázalékos minimális célt a, a haladó bioüzemanyagokra vonatkozóan kér, ezt én is érthet, ér, észszerűnek tartom. A beruházási ösztönző az sokkal jobb, mint a kettős vagy többszörös számítás, amely a piac torzulásához vezet végül is, és a 10%-os megújuló energia célkitűzés a közlekedési ágazatban veszélybe kerülne. Kérdés, hogy hogy akarjuk a közlekedési ágazatban az éghajlati célokat így elérni. A kötelező cél szint meghatározása a második generáció számára azt jelenteni, hogy ösztönöznénk ezeknek az anyagoknak az alkalmazását is. Itt is a technikának hát persze át kell, technológiának át kell állnia, hiszen nem minden á, van készen teljes fejlettségében. Amikor többszörös számításokkal próbáljuk a dolgot megoldani, akkor figyelnünk kell arra is, hogy bizonyos anyagokat elő lehet állítani. Tehát a használt termékekből nagyon sok mindent gyorsan elő lehet állítani másrészt pedig nagyon sokan voltak, akik azt mondták, hogy ezeket az anyagokat már használják, ezek nem hulladéktermékek, hanem kvázi melléktermékek, amelyek hasznosításra kerülnek a gazdaságban. A közös cél az az, hogy a, a hulladékkeret irányelv alapján csökkentsük a hulladékot. Tehát az a magas hulladék arány, amit ebben kívánunk, nem is lesz meg. Nos, úgy gondolom, hogy a három legfontosabb pont alapján azt is mondhatjuk, hogy a kulcs, a plafon meghatározás, a másik az ilok újraszámítása, és a kétszeres és háromszoros számítás elkerülése. Az Európában alkalmazott bizony üzemanyagok éghajlat ti hatásait elviselhetővé kell tenni, ezt is nagyon fontosnak tartom, ugyanúgy, mint azt, hogy a megújuló energiák európai termelése a közlekedési ágazat számára fennmaradhasson, ezt nem szabad lerombolni. Számomra a saját energia, a saját termék fontos és ezek elkerülik azt, hogy harmadik államoktól teljesen függővé váljunk. A saját termelés azt is jelenti, hogy harmadik államok bizonytalan szállítmányaitól függetlenítjük magunkat. Szeretném a kollégákat, akik számos módosítóindítványt javasoltak, arra ösztönözni, hogy ö, próbáljanak közös megállapodásokra jutni. Köszönöm, és át is adom a szót a szocialisták árnyék előadójának. Thank you very Kriton Arsenisnek. Köszönöm szépen. Um, any position on this legislation has to be based. Úgy gondolom, hogy ha bármit itt csinálunk a szöveggel, akkor elveket kell követnünk, mégpedig hármat. Ne használjunk állami támogatást olyan ö, politikák támogatására és termékek támogatására, amelyek csak növelik a klímaházhatású gázok kibocsátását. Ez egy alap elv kéne, hogy legyen. A másik ilyen alapelv lehetne az, hogy van egy ennek a politikának egy nagyon súlyos mellékhatása van, és és szegénység generáló hatása a világban, ahol olyan helyeken ráadásul, ahol amúgy is már nagyon rossz a helyzet. A harmadik, a meglévő beruházásokat meg kell védeni. Az első elv kapcsán el kell mondani, hogy vannak jó és rossz bioüzemanyagok. Sajnos éveken át adott az EU is olyan ipar rágoknak támogatást, amelyek a rossz fajta bioüzemanyagokat termeltették, és azáltal hogy ugye monokultúrákat alakítottak ki, tehát el kéne már dönteni, hogy mely biozümanyagok támogathatóak, és melyek nem. Csak az tekinthető annak, ami megtakarítást eredményez széndiokszid kibocsátásban is. Deszülte és Lepeszett urak, az FAO képviselői néhány órával ezelőtt voltak itt a parlamentben, és elmondták, hogy az ENSZ intézményei már újra meg újra megmutatták, hogy ez a fajta EU politika, amely, amelynek az volt a konkrét hatása, hogy felverte világszerte az élelmiszerárakat, tarthatatlan. Tehát ezt abba kell hagyni, ezt a fajta politizálást, nem ö, vállalhatjuk annak a felelősséget, hogy ö, éhezést okozunk a világban, mi magunk. Tehát ö, azért meg kell állapítani egy 5%-os plafont, ahogy Szuta úr is, meg a bizottság is javasolja, egy 5%-os plafont tehát, amely egyébként a harmadik elvet segítik, hogy a meglévő beruházásokat azért megvédjük, tehát legyen bioüzemanyag, de csak 5%-os mértékben, és kizárólag olyan bioüzemanyagok gyártását, termelését támogassuk, amelyek ö, megtakarítást hoznak. Én, én a két és fél százalékos multiplikátort javaslom egyébként az elektromos vonatok kapcsán Laplace asszony javaslata nagyon érdekes, erről még érdemes lenne érdemben vitázni, és a bioüzemanyagokat csak akkor lehessen termelni, hogyha maradékanyagokból lehet előállítani, tehát ne kelljen hozzá külön növényeket termeszteni, hanem mindenféle maradékból lehessen előállítani, illetve hát, amit így állítanak elő, csak azt lehessen támogatni. Az úgynevezett második generációs bioüzemanyagokról van szó tehát, amelyeknek ténylegesen van környezeti pozitív hatása. Köszönöm szépen. Nem halljuk az elnököt. Még most sem. Megadta a szót valakinek. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet mondanék Korin Lepás előadónak az elvégzett kemény munkáért, amelyel belevágott a bioüzemanyagok témakörébe, hiszen nem olyan egyszerű az, hiszen a házban hét bizottság fogalmaz ugyanerről a témáról véleményeket. Meglátjuk, hogy el tudunk-e jutni egy közös állásponthoz. Más szavazásokból is látszott, hogy mennyire nehéz egyetértésre jutni, és azt hiszem, hogy ez sem lesz sokkal könnyebb. Holnap az ITRE bizottságban lesz majd ugyanebben a témában szavazás, és ha megnézzük az ő irányvonalukat, akkor egyre inkább aggasztó az, hogy mindazok a kollégáim, akik a, a tudományra figyelnek, és az olyan üzenetekre is figyelmesek, mint amit az imént is hallottunk, akkor láthatjuk, hogy tényleg van itt probléma, tényleg van mi változtatni, de mindig azt mondjuk, hogy de nem most kell változtatni, most még mehetünk tovább ugyanígy. Azt hiszem, ezzel elvesztenénk a parlament hitelességét. A bioüzemanyagokkal kapcsolatban nem tehetjük meg, hogy nem lépünk. És ezért emlékeztetném a kollégáimat arra, hogy az Európai Parlament kérte a bizottságtól, hogy tegyen valamit ezzel kapcsolatban a tanácssal való tárgyalások révén alakult ki az a kompromisszumos szövegezés, ahol azt kérjük a bizottságtól, hogy végezzen elemzést, és potenciálisan készítse javaslatot a teendőkre. Ez már majdnem úgy néz ki, mint a politika. A bizottság meg is tette ezt, elkészítette a maga jelentését, és javasol valamit, mégis ugyanazt a vitát folytatjuk most is, amit a parlamentben már láttunk, a bizottságban is megtörtént természetesen ugyanez a vita, és most itt van ez a nem is annyira egyértelmű bizottsági javaslat, ami az első generációs bioüzemanyagokkal kapcsolatban a termőföld állapotában bekövetkezett változásokról bejelentési kötelezettséget róna ki, de mást igazából nem javasol. Ha megértjük azt, hogy ez problémát jelent, legalábbis én még eddig egyik tudóstól sem hallottam azt, hogy ez ne okozna gondot, akkor valamit tennünk kell valamit. Ugyanis ha, ha nem teszünk semmit, akkor azzal már egy szorzó tényezőt számolunk, vagy adunk meg, és ha nem teszünk semmit, akkor ez egy nullás tényező lesz. Nem tehetjük meg a tudományon, hogy figyelmen kívül hagyjuk a kutatási eredményeiket. És azoknak, akik azt mondják, hogy de ezzel egy szabályt kellene megváltoztatni, azoknak azt mondanám, hogy a földhasználat megváltozása már 5-6-7 éve napirenden van. Az első generációs bioüzemanyagokba befektetők tudták, hogy ez a vita előbb-utóbb majd bekövetkezik, hogy a, az első generációs bioüzemanyagokkal gondok vannak, és hogy valószínűleg az Európai Uniónak erre majd valamit lépnie kell, és azt meg is fogja tenni. A kérdés az, hogy mit fogunk ezzel majd tenni. A legelső lényeges kérdés az, hogy a jelenlegi első generációs bioüzemanyagokkal mi fog majd történni. A bizottság egy 5%-os plafont szavazna meg. Tudom, hogy az ITRE bizottságban holnap egy 6,5%-os kompromisszumot határozna meg, ami még mindig ösztönzi többé-kevésbé a a beruházásokat, és az MV úgy tűnik, hogy szeretné megtartani az 5%-ot. Csak szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy ez nem kizárólag a plafonokról szól. És itt az ideje, hogy a, a földhasználat alapú és a nem földhasználat alapú üzemanyagok között különbséget tegyünk. Ugyanis végső sor, soron Előfordult, hogy a bioüzemanyag alapját adó növények termelékeny és kevésbé termelékeny földön is meg tud teremni, de hogyha valaki egy ebből élő vállalkozás, akkor természetesen a jobb földterületet fogja választani, mert ez csak egy növény, ez is ott nő jobban, ahol jobbak erre a feltételek. Tehát egyre jobban meg kell majd különböztetnünk a föld alapú és a nem föld alapú üzemanyagokat, és az 5%-os plafonnak nem csak az élelmiszer növényeket, hanem a már meglévő földet használó üzemanyag formákat is magával kellene foglalnia. Ez tehát egy jobb meghatározás lenne. A nem földhasználat alapú meghatározás szerintem az jó lenne, és a fejlettebb verzió az lenne, hogy egy célkitűzést is meghatározunk. És az lenne a legjobb, hogyha a, a fejlettebb bioüzemanyagok irányába tudnánk elmozdítani a piacot. És szerintem egyáltalán nem kellene belemennünk abba, hogy milyen típusú növényekből lehet második generációs üzemanyagot készíteni. Egy másik jelentős vita, amit le kell majd folytatnunk, az, hogy mi történik majd 2020 után. A bizottság erről nem mondott semmit, nem szóltak egy szót sem arról, hogy 2020 után mi történik majd. Az ITRE bizottságban ugyanakkor azt láttuk, hogy 2020 utánra terjesztették ki a fejlett üzemanyagokra vonatkozó célkitűzést. Corinne Lepage a bioüzemanyagokról szóló irányelvben vezetne be nagyon bölcsen egy módosítást. Akár az üzemanyag minőségéről szóló irányelvvel, ami a széndiokszid kibocsátást csökkenteni, akár a közlekedésben a megújuló energiák arányára vonatkozóan, de meg kellene határozni egy nagyon egyértelmű célkitűzést. Ki kellene mondanunk, hogy mit szeretnénk elérni, a kisebb széndiokszid kibocsátást. A technológiai cél pedig nem rugalmas egyáltalán, ezek olyan mennyiségek, amelyeket teljesíteni kell, nem számít, hogy esetleg élelmiszerválság lesz közben, ezeket akkor is teljesíteni kell. Ezek nem rugalmas célok. Ez marad meg, hogyha továbbra is a közlekedésben akarjuk meghatározni a megújuló energiák irányát. Tehát én a megújuló célokat nem támogatom annyira, az üzemanyag minőséget azt igen. És azt hiszem, hogy az előadónál ambiciózusabbnak kellene lennünk. Végül pedig a járulékos hatásokat kénytelenek vagyunk figyelembe venni. Ugyanis ha várunk még öt évet, akkor a befektetők azt fogják mondani, hogy ez egy újdonság, és nem ebbe fektettek be. Ezek a befektetők mindig ott lesznek, tehát semmi okunk nincs arra, hogy ne cselekedjünk most, hiszen már elég súlyos jeleket tapasztalunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Eichhout úr. Az ECR és más frakciók előadói nincsenek itt, úgyhogy Szabinének adok szót. Köszönöm szépen, és Lepázs asszonynak is. Az irányelv dolgozása nagy kihívás, mert a megújuló energia és takarékossági célok és a már meglévő bioüzemanyagok termelésének a ellentmondásait kell feloldani. Az irányelv metodikája egy kicsit vitatható, szerintünk nem ö, alkalmas a célok eléréséhez. Frakciómnak az a fontos, hogy az Európai Parlament vállalja azt a politikai felelősséget, amely az alapvető élelmiszerekhez szükséges szántóföld megőrzését garantálja, és egyben a kis gazdák fennmaradását. Ugyanakkor az energia felhasználás csökkentését és az energiahatékonyság növelését szeretnénk. Egyértelmű, hogy a hagyományos bioüzemanyagok arányát maximalizálni kell, a második generációsokét növelni kell. Ezek egyébként realisztikus célok, ugyanebben a témában én a közlekedési bizottságban ugyanezeket a célokat követem. A felső határérték tekintetében van még vitánk a frakciókkal, de a, a végleges arány valószínűleg 6,5 százalék lesz, és 3 százalék a második generációs üzemanyagokra vonatkozóan. A frakcióm ezt a kompromisszumot vállalja, ami a hetes cikk D pontjában szerepel, azzal kapcsolatban pedig ezt ki kell terjeszteni, és a később az ötös függelékben szereplő értékeket a bizottság majd garantálja, akkor az úgynevezett grandfathering jegyében ezt át lehet vinni a későbbi joganyagba. Osztjuk a multiplikátor bevezetését, a közlekedési bizottság is egyébként elfogadott egy ennek megfelelő gondolatot, és amikor számoltunk, hogy milyen érték lenne az optimális, akkor számoltunk más közlekedésben használatos megújuló energiaforrásokkal is. Nyitott kérdés azonban még a közlekedési bizottságban a hulladékok, maradékanyagok kezelésének, újrahasznosításának a kérdése. Sokan mondják, hogy szemben a 2008-as irányelvvel nem lehet minden áron újrahasznosítással üzemanyagokat létrehozni gazdaságosan egy biztos, hogy teljes körű átláthatóságra lesz szükség a jogalkotás során az Európai Uniónak, pedig az a feladata, hogy a földvásárlást, a land grabbinget korlátozza. A következő jelentésünk kapcsán szerintem az árnyék előadók normális kompromisszumra jutnak majd, és ezzel együtt egy ambiciózus szöveget tudnak majd a plenáris elé terjeszteni. Jó, köszönjük, akkor ezzel az árnyék előadók körét meghallgattuk. Mat Vidal Kvadrászt üdvözlöm, aki az ITRE-ben írta ugyanebben a témában a szövegét, meg is adom neki a szót. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony. Nagy öröm, hogy ismét itt lehetek a Környezetvédelmi Szakbizottságban, és beszámolhatok az Ipari Szakbizottságban végzett munkánkról, és erről az érdekes ügyről. Azt gondolom, hogy Corinne Lepázs ismét nagyon jó önműk, nagyon jó együttműködést valósított meg. Köszönöm ezt neki és a titkárságnak is. Az ITRE bizottságban holnap lesz az ezzel kapcsolatos szavazás, és nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy olyan megállapodásra jussunk, amelyet a képviselők többsége támogatni tud. Számos alkalommal találkoztak az árnyék előadók is. Körülbelül 8-10 óra megbeszélést folytattunk. és végül megállapodtunk a legfontosabb pontokkal kapcsolatban. Remélhetőleg holnap is elegen fogják ezt támogatni. Nem mindannyian, de a többség egyetértett abban, hogy a kibocsátás számításánál nem fogjuk a járulékos tényezőket figyelembe venni, és ezért nem lesz bejelentési kötelezettség sem. Ugyanakkor a bizottságot felkérjük arra, hogy továbbra is készítsen modelleket, és ahogy fejlődik a témában meglévő tudásunk, akkor a jövőben, hogyha ez szükséges, akkor intézzen hozzánk ismét egy javaslatot a bejelentési kötelezettség bevezetésére. A hagyományos bioüzemanyagok plafonjával kapcsolatban. A mi álláspontunk az 5% alatt értékektől, tehát a 3 és 4%-tól egészen a, odáig terjed, hogy ne is legyen egyáltalán plafonérték. Végül a többség egy 6,5%-os érték körül állapodott meg. A bioüzemanyagokon kívül úgy döntöttünk, hogy egy konkrét alcélkitűzést szeretnénk 2020-ra 2,5%-ra kellene emelkedniük a fejlett bioüzemanyagoknak. A sokszorozással kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy ezt jobb lenne nem alkalmazni, ugyanis ez a 10%-os célkitűzést teljesen meghiúsítja, és ráadásul önbecsapáshoz is vezet, tehát eh, nem gondoljuk, hogy célra vezető lenne. Végül pedig eh, bevezetnénk egy intézkedést az etanol termelés fokozására, azzal, hogy egy 7,5%-os eh, megújuló küszöböt tennénk kötelezővé az üzemanyagok körében. Ez is egy igen nagyra törő cél. Ezek tehát a legfontosabb intézkedések a megállapodásunkban. Ahogy mondtam, eddig az árnyék előadóknak sikerült egymással megállapodnia. Természetesen a bizottság sokkal több lelket számlál, mint a árnyék előadók csoportja, tehát meglátjuk még, hogy mi lesz a holnapi szavazás eredménye. De elvben jó esélyeink vannak arra, hogy elegendő többséget kap holnap ez a javaslat, illetve azok a pontjai, amelyeket az imént említettem. Sokat dolgoztunk azon, hogy összebékítsük az eltérő álláspontokat. Kezdetben nagyon messze voltak egymástól az álláspontok, és nagyon erőteljesen elszántuk magunkat arra, hogy kompromisszumra jutunk. jutunk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, Álero Patrosz. Újra, és aztán holnapra pedig minden jót kívánunk, sőt, hát az ügynek minden jót kívánunk, mert ez fontos. A négyen kívánnak még hozzászólni. Jó lányan az első. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy Corin Lepázs nagyon sok munkát fektetett ebbe a jelentésbe, és hogyha ő egy témával elkezd foglalkozni, akkor nagyon alaposan, nagyon intenzíven foglalkozik vele. Ennél a tévánál erre persze nagy szükség is van. Az AKC közgyűlés van a ház egy másik termében, annak is tagja vagyok, Afrikával nagyon fontos, hogy foglalkozzunk, és ez a jelentés is tulajdonképpen kapcsolatban van ezzel, hiszen az élelmiszer hiány és a művelhető föld hiánya Afrikát és más kontinenseket is egyaránt érint. A célokban meg kell tudni állapodni, és valószínűleg mindannyian látjuk, hogy semmi értelme mindenféle olyan tevékenységet adópénzekből támogatni, amelyeknek negatív hatása van az éghajlatvédelemre. Nem lehet, hogy 10 milliárd eurót költsünk olyan gazdasági tevékenységekre, amelyek tulajdonképpen akadályoznak minket abban, hogy leállítsuk az éghajlatváltozást. Éppen ezért ez a, ez a téma nagyon aktuális és szükséges, és hogy beszéljünk róla. Én is úgy gondolom, hogy túl euforikusak voltunk annak idején, túl magasra tettük a mércét, és ezért most szükséges, hogy egy plafont határozzunk meg. Korlátozni kell, sokkal inkább persze lefelé, mint felfelé, ez is igaz. Van egy dolog, ami aggaszt, és ezért jelentkeztem. Nem lenne szabad újra ugyanazokat a hibákat elkövessük. A saját választókerületemben egy Európa Európát átfogó gazda szövetség saját fogyasztásra gyárt bioüzemanyagot. A Darbeni ENSZ konferencián delegációnk elnökeként még egy, egy side eventet is szerveztünk, és John Deary, a, egy traktorcég egy olyan traktort is bemutatott, amely növényi olajjal megy. Az alapgondolat az volt, hogy ne legyen olyan, ne támogassunk bocsánat, hogy támogassunk olyan körforgásokat, amelyekkel a saját gazdaságban, saját falon belül lehet bioüzemanyagokat felhasználni. Eigentlich zu fördern ist. Also, das sind auch Produktionen eher im kleinen Maßstab. A termelésben természetesen nem lehet mérce az, hogy hogy ne befolyásolja a termelés a mezők az, az élelmiszerárakat, hiszen mindez ugye komplementer egymást kiegészítő tevékenység a gazdák életében a, az élelmiszertermelés melletti. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy lássuk, hogy bizonyos olajnövények fehérje, fehérjét is adnak az állatok számára, tehát ezt az olaj tortát az állatok táplálására vagy takarmányozására is adják, aztán az olajat pedig a, a gépbe vagy a környezetbe. De hát ezt most azért vigyázzunk, hogy nehogy a gyereket is kiöntsük a, a fürdővízzel egyet, nehogy belefulladjunk ebbe a regionális növényi olaj üzemanyag termelésben látom, és belátom, több kollega is említette, hogy problémát jelent a, a többszörös számítás. Nekem is azt mondták, hogy lehet, hogy a hulladék értékesebb, mint a maga az anyag. Tehát a szalma adott esetben értékesebb, mint a mag, ami a növényből származik. Láttam, hogy például szalmát gyűjtöttek a ház körült, olyan helyeket, ahol ahol határozottan keresett termék, és éppen ezért termelik is. Tehát egy ilyen multiplikátor hatása van, vagy multiplikációs hatása. Meg kell tehát nagyon pontosan néznünk, hogy mi az, amit csináljunk, nehogy rossz ösztönzőket sugározzunk kifelé, hogy szépen hangzik, hogy második generációs bioüzemanyag, de hogyha ezeket mesterségesen termeljük, akkor olyan hatások is generálódnak, amelyeket nem is akarunk. Több száz módosító van, remélem az árnyék előadóknak majd sikerül észszerű megoldásokra jutni. Köszönöm szépen. A következő Pagino úr. Madame la Présidente, chers collègues, je tiens de euh, Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák, én is szeretnék az előadó asszonynak gratulálni az elvégzett munkáért. Különösen összetett technikai és politikai szempontból is ez az anyag. Ahogy már több hozzászóló is elmondta előttem, már nem választhatunk, nem, nem lehetett választás az, hogy közlekedünk, vagy pedig eszünk, és ezért ez egy olyan terület, ahol mindenképpen cselekedni kell. És ez is az oka annak, hogy az Európai Bizottság nagyon szükséges módon figyelembe vette a járulékos hatásokat. A közlekedési szakbizottságban én voltam az egyik árnyék előadó, tegnap fogadtuk el ezt a véleményt. A foglalkoztatás és a beruházások szempontjából én támogatnám, hogy a bioüzemanyagokat az első generáció esetében 5%-ra csökkentsük a megújuló energiaforrások körében. A módosítóknak, amelyeket benyújtottam, ez a lényege. A közlekedési szakbizottságban olyan kompromisszumokra jutottunk, amit a bizottság többsége el tudott fogadni. Nem tudtuk tovább csökkenteni ezt a százalékos értéket, hiszen abban már nem tudtunk volna mindannyian egyetérteni. És kérem, hogy vegyék figyelembe ezt is a bioüzemanyagok plafonjának meghatározásában. A közlekedési bizottság egy 3%-os al célkitűzést javasol a második generációs bioüzemanyagokra, azért, hogy mostantól 2020-ig növeljük az, ezeknek az üzemanyagoknak az arányát. Különösen paradoxnak találjuk azt a helyzetet, hogy a mezőgazdasági üzemanyagok felhasználása az élelmezéssel és a takarmányozással lépett versenybe. Az erdőírtás egy másik nem kívánatos következménye ennek a jogszabálynak. Tehát minden kollégámat arra kérem, hogy szavazzon meg egy olyan szöveget, ami a lényegénél ragadja meg ezt a problémát, mindeközben pedig figyelemmel van a vállalkozásokra és a foglalkoztatásra is Európában. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, Koszteret asszony. Euh, euh, Köszönöm szépen. Nagyon sok minden elhangzott, ezért én csak két dolgot emelnék ki. Először is azt szeretném, hogy Lepázs asszony ösztönözze a biodízel használatát. Ugyanis az európai autópark jelentős része dízel, dízellel fut. És ezért fontos, hogy elégséges kapacitások álljanak rendelkezésre biodízelből. Csak így lehet figyelembe venni azt, hogy mit is használnak az európai autókban. És így tudjuk elkerülni, hogy nehéz helyzetbe kerüljenek a polgártársaink. Ezen kívül szeretném, hogyha jobban figyelembe venné azokat a forrásokat, amelyek nem versenyeznek az élelmiszerrel és takarmányozással, például a cellulóz rostok, amelyek az erdőgazdálkodásból származnak, vagy pedig az algák. Vannak olyan növények, amelyeknek jelenleg nincsen gazdasági értékük, de ahogy francia kollégáimmal közös módosítóinkban is elmondtuk, ezekben jelentős potenciál rejlik. Azt gondoljuk, hogy ezen az ígéretes területen is támogatni kellene a kutatást. Lepás asszony munkáját természetesen pozitívnak tartom. Nagyon jó, hogy szólt a második generációs bioüzemanyagokról is, amelyek egyebek között biomassa hulladékokat használnak. És erre különösen szeretném felhívni az önök figyelmét. Köszönöm. Köszönjük szépen. Következő felszólalónk Massey Kukovics asszony, aztán pedig K. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az előadónak és az árnyék előadónak is, hogy ezt a témát felvetette, mert ez a téma nagyon sok szempontból is izgalmas. Több függetlenségre lenne szükség az Európai Unióban energia, az energiafüggőség csökkentésére és ehhez minden lehetséges eszközt meg kell ragadni. Ugyanakkor nem szabad kizárni teljesen a termelt növény alapú bioüzemanyagokat sem. Egyrészt ebből is sokan élnek, és nem tudnak gyorsan alkalmazkodni a változáshoz viszont őket is rá lehet arra venni, hogy megműveletlen területeket vegyenek igénybe a bioüzemanyag növénytermesztéshez. Ez Szlovéniában mindenképpen érvényes, nálunk nagyon sok műveletlen terület van, ahol ezeket kiválóan lehetne erre a célra használni, és ez lehetőséget is ad a gazdálkodóknak egy új ágazatban való munkatalálásra, és ez az iparnak is jó, mert az ipar eleve a legjobb elérhető technológia alapján működik, jó esetben. Márpedig a technológia elérhető arra, hogy a szennyvíz iszapból is vissza lehessen nyerni az energiát. Tehát ezen a két területen mindenképpen összekapcsolható lenne a hulladékhasznosítás az ipari ö, hatékonysággal és az új energia hordozók feltárásával. Tehát van itt még bőven lehetőség. Lehet, hogy ezek a lehetőségek a jövőben majd még változnak, és nekünk is változik a véleményünk arról, hogy mi a legoptimálisabb, de biztos, hogy nem szabad kizárni a szárazföldi növénytermesztést, a, a műtrágyás növénytermesztést, mint a bioüzemanyagok alapját. Köszönöm. Mi is köszönjük. Kár Schlüternek adok szót. Köszönöm szépen elnökasszony, svédül beszélek, ha megengedik. Nagyon fontos, hogy leszögezzük, hogy óriási még a függőségünk, még a mezőgazdaságban is a foszilis üzemanyagoktól. És csak akkor szabad földeket használni bioüzemanyag termesztés céljából, hogyha azok végképp nem alkalmasak élelmiszertermesztésre. Ugyanez érvényes az erdőkre is. Az előadó szerintem jól fejti ki, hogy mekkora önértéke van az erdőknek, nem csak a fáknak, hanem az erdőkben élő növénytársulásoknak, ott termő gyümölcsöknek, annak szabadidős idegenforgalmi értékének, vadászati értékének, stb. sorolhatnám. Tehát ezeket az értékeket nem szabad elfelejteni, amikor az erdőről beszélünk. Az erdő nem pusztán fa. És amikor a bioüzemanyagokat hulladékokból elő lehet állítani, már pedig a fejlődő országok erre példát adnak, akkor ezt nekünk is fontolóra kéne vennünk. Igen, a szennyvíziszap alkalmas lehet erre, ha már a biogáz termeszté, vagy kivan, kinyerésre mindenképpen, és a hagyományos üzemanyagok feljavíthatók vagy kiegészíthetők ezekkel az olcsón előállítható üzemanyagpótlékokkal, és így az üzemanyagfogyasztás is csökkenhetne. Tehát a hulladékhasznosítási hierarchiát itt is figyelembe kell venni, ugyanakkor nem tartom jónak azt, hogyha kötelező célokat jelölünk ki a üzemanyag termelés mennyiségére vonatkozóan, vagy arányára vonatkozóan, Elsősorban, ha lehet, akkor hulladékokból kell azt előállítani, és erre az előadónak is van sok jó javaslata, úgyhogy biztos, hogy együtt fogunk tudni még működni ebben a témában a jövőben. Köszönjük szépen! Eh, dank voorzitter. Köszönöm, köszönöm szépen, elnök asszony. A bioüzemanyagok valóban esélyt jelenthetnek arra, hogy függetlenné váljunk a szilárd üzemanyagoktól, de mégis ne feledjünk el hogy a probléma nem csak esélyeket rejt magában. Éppen ezért nagyon jónak tartom azt, hogy az árnyék előadók a, az élelmiszer alapú bioüzemanyagokra vonatkozó maximális határt akarnak, és 800 millió tonna CO2 megtakarítást, kibocsátás megtakarítást írnak elő. A piac második generációs bioüzemanyagokkal foglalkozik már, de én úgy gondolom, hogy nem tar- nincs a még itt az ideje a kettős számításnak hogyha csak két, eh, kettős számítással tudjuk ezt az üzemanyagot megtartani, akkor jobb lenne, hogyha egyáltalán ezt a fajta számítást elejtenénk, és igazi célokat tudnánk kitűzni. Én ezt 3%-ban jelentél meg, és úgy gondolom, hogy a bioüzemanyag nem az egyetlen fenntartható üzemanyag, vagy nem tűnik annak, ja, olyan javaslatomban, amit beterjesztettem, egyéb üzemanyagokat is megemlítek, például a, a vegyes elektromos meghajtású autók és egyéb megoldásokon is el kellene gondolkozni. A szociális kritériumok felvétele szintén nagyon fontos. Tíz évvel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy a bizonyanyagok csak előnyökkel rendelkeznek majd Tanzániában, Etiópiában, Eritreában, és, és mégis úgy tűnik, hogy nem szabad, hogy ezek a az üzemanyagok a helyiek számára szociális értelemben negatív hatásokat hozzanak. A fenntarthatóság és a szociális kompromisszumot tartom fontosnak. Köszönöm. Sophie Okoni noch gemeldet, aber damit schließe ich dann die Rednerliste und... Még Okoni asszony jelentkezett, de ezzel lezárom a felszólalók listáját, és aztán a bizottságnak fogok szót adni. Nem szeretném már ismételni azt, ami már elhangzott. Egyetértek egyes kollégáimmal, és én is üdvözlöm Löpás asszony munkáját. Tekintve ennek a témának az összetettségét, nagyon mély anyagot készített. A 10%-ról vitatkoztunk, de nem tudom, hogy nem lenne túl nehéz elérnünk ezt a 10%-ot. És hogy miért tűzünk ki egy olyan célt, ami legalábbis szerintem nehezen elérhető. Ezért nyújtottam be a módosítómat. És szerintem az a fontos, hogy ne legyünk álszentek, ne tűzünk olyan célokat, amiket nem tudnak megvalósítani a tagállamok és maga az Európai Unió. A második dolog, amit mondani szerettem volna, az, hogy nem annyira a bioüzemanyagokról beszélünk, hanem arról, hogy választanunk kell a között, hogy autóval közlekedünk, vagy pedig eszünk. Michel Danten kolléga beszélt az élelmiszer pazarlásról. És az élelmiszeripari termelésben az Európai Unióban nagyon fontos, hogy találjunk a fosszilis tüzelőanyagoknak egy alternatívát. És a lehető legjobban meg kell valósítani a, a szöveget úgy, ahogy az nyilvánosságra került. És egyes tagállamok miniszterét és az Európai Bizottság bíróját is figyelembe kell ehhez venni. Ja, vielen Dank, das war eine... Köszönöm szépen, nagyon sokféle véleményt hallottunk, igen, színes példákkal illusztrált formában, és e, a megfelelő következtetések levonása nagyon fontos, reméljük, hogy már látja a fényt a bizottság, e, arra vonatkozóan, hogy mit is akarunk igazából. Én sem szeretem azt, amikor itt zsonglőrködünk a számokkal, amikor semmi nem áll mögötte. Nagyon pontosan meg kell nézni, hogy melyik szám miért, e, hogyan és hová kerüljön. A bizottság igen erős képviselete jelent majd meg a környezeti és energiaipari főigazgatóságtól. Ki akar szólni először, Own úr? Thank you, uh, Madam co And... Köszönöm, társ elnök asszony, és köszönöm az előadónak, illetve az árnyék előadóknak is, akik nagyban hozzájárultak a ma délutáni vitához. Elnök asszony említette, hogy nagyon sok számmal dobálózunk, és sok a célkitűzés, alcélkitűzés, tényező és plafonérték, amik, amiről most itt beszélünk. A parlamentben hét bizottság vizsgálja ezt a témát, és ettől is van az, hogy olyan nagyon bonyolult ez az egész. Négy fontos megjegyzést tennék. A plafon, a tényezők, a második generációs üzemanyagok és a 2020 utáni időszak. A plafonnal kezdeném. A bizottság úgy véli, hogy az 5%-os plafon bevezetése az első generációs üzemanyagokra egy tisztességes, méltányos egyensúly. Először is azért, mert a bioüzemanyagok nagyban csökkentették a közvetlen földhasználat változását, és csökkentették az üvegházhatású gázok kibocsátását és beruházások is kapcsolódtak ehhez az üzemanyaghoz. 4,7% volt ezeknek az üzemanyagoknak az aránya, és úgy érezzük, hogy ez az érték, tehát az 5%-os küszöb azért megfelelő, mert az Európai Unió korábbi bioüzemanyag termelő kezdeményezéseit megfelelő mederbe tereli tehát szerintük az 5% az egy helyes érték. Azt is gondoljuk, hogy előre kell tekintenünk, és ezért vezetnénk be a közvetlen földhasználatra vonatkozó korlátozásokat. Azt gondoljuk, hogy a tudomány kellően modellezte ezt a kérdést, a modellek jó eredményeket adtak, és ezért ezt tartjuk a leginkább előremutató elképzelésnek. Igaz, hogy a közvetett földhasználat változást nem lehet pontosan mérni. És minden mérésre emlékeztető tevékenység alulbecslésre vezetett, ugyanis nagyon sok bemenő adat befolyásolja a a végső eredményt. Ugyanis nem lehet tudni, hogy a műtrágyák, vagy a hozam, vagy mi, mi befolyásolja valójában ezt a változást. Ezért nem tudunk mi egy modell számadattal előállni, és ezért gondoljuk azt, hogy a mi megközelítésünk a helyes. Sok hozzászóló említette még a második generációs üzemanyagok használatát, és az ő ötletük volt az is, hogy egy alt célkitűzést vezessünk be ezek esetében. Mi úgy véljük, hogy az 5%-os plafon, illetve a, a megújuló forrásból származó elektromosság, valamint a főzőolaj és az állati zsír bevezetése körülbelül 2,5%-ra állítja be a második generációs bioüzemanyagok értékét. Azt gondoljuk, hogy már jelenleg is körülbelül ezen a szinten vagyunk, és ezért nincsen szükség külön alcélkitűzésre. Ugyanakkor elismertük azt is, hogy ösztönöznünk kell még a további fejlesztéseket. Itt a technológiának is fejlődniük kell, és így tudnak majd létrejönni a holnap bioüzemanyagai. A tagállamokkal konzultálva fejlesztettük ki, alakítottuk ki ezt a listát, ami most a mellékletben található. Ezek esetében kettes vagy négyes szorzót fogunk alkalmazni, és annak a költségei is megvannak, hogy ezeket bevezessük az üzemanyagpiacra. Tehát megteszünk mindent a második generációs üzemanyagok támogatására. Több hozzászóló említette még az áram kérdését. A közlekedésre használt elektromosság legnagyobb része vonatokban kerül alkalmazásra. Ennek a további támogatását nem látjuk indokoltnak, de az autók esetében úgy gondoljuk, hogy érdemes lenne megvizsgálni ezeknek a támogatását. És azt hiszem, egy hozzászóló említette azt is, hogy a 2020 utáni időszakról hallgattunk. Egyrésztről természetesen erről hallgatnunk kell, hiszen egy olyan célkitűzésről beszélünk, aminek 2020 a lejárati dátuma. De a bizottság nyilatkozatában, a felülvizsgálati klauzulában és a preambulum bekezdésekben is látható, hogyha alaposan megnézzük, hogy ott vannak, hogy mit szeretnénk látni. Azt szeretnénk, hogyha nem kapna több támogatást az első generációs üzemanyagok területe, és meg kell vizsgálni azt is, hogy helyén való lehet más tényezők bevezetése a fenntarthatósági kritériumba. Tehát ezeket meg kell majd vizsgálnunk a 2020 utáni időszak fényében. Azt gondoljuk, hogy a politikai szempontból a legfontosabbak a plafonértékek, illetve a második generációs bioüzemanyagok várakozással nézünk az árnyékelőadókkal való megbeszélések elé, amik a következő hetekben várhatók. Ebben a bizottságban júliusban lesz a szavazás, és a plenárison is várom már, hogy elérkezzen ez a szavazás. Köszönöm szépen! Köszönjük, Filip! Nyilván a főigazgatóság tipikusan a klíma témáról beszélt. Közben szeretnék regionális politikusokat üdvözölni Svédországban, az Európai Parlament Környezetvédelmi Szakbizottságában. Most pedig Karin Löpázsnak adom meg a szót, hogy elmondja véleményét. Köszönöm, elnök asszony! Köszönöm minden kollégának a javaslatait. Én valóban arra törekszem, hogy egy kompromisszumos és kiegyensúlyozott szöveget alkossunk meg. Ön... nem, nem fogok most mindenkire e, apránként e, egyesével e, reagálni, de feljegyeztem mindent, amit mondtak, és természetesen a bizottság véleményét is meghallgattam. Azt gondolom, hogy sikerülhet megegyeznünk a plafonokkal és az alcélkitűzésekkel kapcsolatban, Grosztet asszonynak pedig elmondanám, hogy beszéltünk az algákról, hiszen ez egy olyan technológia, ami érdekesnek mutatkozik, és ezért ezt figyelembe kell venni a multiplikátor tényezők között. És úgy vélem, hogy összecseng az, amit az egyes hozzászólók mondtak. És az előadók következő ülésén várhatóan megegyezésre tudunk majd jutni. Júliusban fogunk a módosítókról szavazni, és ezután egy kiegyensúlyozott és határozott véleményt tudunk majd alkotni. Természetesen a Környezetvédelmi Szakbizottságnak az a szerepe, hogy hallassa hangját a környezetvédelmi, illetve a klímaváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos kérdésekben és ezután fog majd a plenáris elé kerülni ez az ügy. Minden esetre én nagyon érdekesnek találom ezt a kérdést. Köszönjük szépen, Karin Lepázs, a biztató szavakat, és akkor minden résztvevőjének eh, a vitának eh, köszönetet mondok. Július 10-én lesz a következő ülésünk ebben a témában, és szeptemberben kerül a plenáris elé. Most a 14-es napi rendi pontra térünk rá. Az egyes közé- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló irányelv módosítása témában. Andrea Zanoni az előadónk, akinek meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy nagyon bonyolult téma. Úgyhogy ahhoz, hogy bevezessem a témát, engedje meg, hogy ezért néhány percet igénybe vegyek, mert nem könnyű még összefoglalóan sem beszélni erről. Több mint 130 módosítót kaptam május óta, és a Peti és Trambizottságból bizottságból is jönnek majd még ilyenek. <clears throat> Mindegyikre nyilván nem térhetek ki a rövid időben, ami rendelkezésemre áll. Csak a legfőbb problémákat vetném föl, és azokat, amelyekkel kapcsolatban a legtöbb módosító érkezett. Főleg a kivételekkel kapcsolatban, a koordinált fellépésekkel kapcsolatban, a coping, a cleaning kapcsán, illetve a nyilvánosság bevonása, az engedélyezés, a monitoring és a visszamenőlegesség témájában, illetve a palagázzal kapcsolatban. Gutierrez szárnyék előadó kolléga módosítóit nagyrészt el tudom fogadni, de várható, hogy még lesznek további módosítók is. Már azért a múltban is történtek pozitív lépések, ugye amikor a történelmi város kép fogalmát bevezettük, és létrejött egy központi portál, Arzenis úr azt javasolja, hogy legyen ilyen a jövőben is, ami a normákra vonatkozó módosítókat, illeti az egyszerűsítésre vonatkozókat, nem mindegyikkel tudok egyetérteni, mert a megvalósíthatóságra is oda kell figyelni. Az egyes projektek és lokalizált projektek kapcsán érdekel engem, hogy a módosítót, a módosítókkal kapcsolatban az Európai Bizottság mit gondol. Beli asszony az átláthatóságra és a nyilvánosság bevonására tesz javaslatot, ezt el tudom fogadni, és Ferrére asszony, valamint Klász asszony pedig a szennyeződésekkel kapcsolatban Florence Zéberg, és mások módosítói, Kramer, Davis és Stevenson kollégák módosítói más aspektusból nézik a kérdést, ők kritikusabbak a bizottsági javaslattal szemben. Ők azt szeretnék, hogyha az irányelv teljes struktúráját megváltoztatná a, a bizottság, és egyszerűsíteni az eljárásokat. Ezek ö, megvitatásra érdemes koncepciók, de a bizottsági javaslat is konkrét célral rendelkezik. Az a célja, hogy a mostani jogalkotási időszak végére kialakuljon egy korunknak megfelelő modern jogalkotás. Nem biztos, hogy érdemes ezt megbolygatni. a módosítóiból sok mindent át tudok venni, de van néhány dolog, amihez ragaszkodom, és remélem, hogy konszenzusra jutunk majd ezekben, hogy utána a parlament egészének erős mandátuma legyen az elnökséggel vezetésével folytatandó tanácsi háromoldalú egyeztetések során. Az első kompromisszumos módosítót hamarosan majd eléterjesztem a kollégáknak. A tisztítási munkák tekintetében figyelembe kell venni a bíróság ide vonatkozó korábbi határozatait, és persze nem egyértelmű a kép, sajnos nem minden ilyen projekt nem minden ilyen projekt rendelkezik olyan környezeti hatással, amelyeket feltétlenül ki kéne vizsgálni. Florence Kramer és mások javaslata erre vonatkozik. Tyson asszony pedig úgy fogalmaz, hogy az ilyen projektek esetén az egyes vagy kettes függeléknek mindig a környezeti hatástanulmányt kellene tartalmaznia, mégpedig átfogó nagy hatástanulmányokat vár el. Zébert és más kollégák inkább a négyes pontban négyes ponttal vitatkoznak. A koordinált one-stop shop eljárással kapcsolatban a bizottsági javaslatot alapvetően elfogadjuk. Az, hogy ez kötelező legyen, és egy hatóság ö, intézze ezt, ez is értelmesnek tűnő javaslat, mert egyszerűsíteni az eljárást. Ezt én nem vitatom. De a bizottság javaslata egyes német szövetségi tagállamokban már is ellenállásba ütköznek, mert ők azt mondják, hogy ez saját hatáskörük, és egy központi hatóság létrehozása ellentmond a szubszidiaritás elvének, legyen ez meghagyva a tagállamoknak, sőt a tartományoknak mondják ők. A javaslat célja mi is? Az, hogy továbbíthatók legyenek azok az információk, amelyek valóban a környezeti hatásokról szólnak, ezek nyilvánosak legyenek. Az egységes hatósági eljárás önkéntes vállalása esetleg egy jó kompromisszum lehet ebben a dilemmában. Tehát van, akinek ez felel meg jobban, másoknak más. Az irányelv felülvizsgálata során azt is meg kell fontolni, hogy ez az eljárás, amit a bizottság javasol kielégítő már, vagy pedig még más elvárásokat is érdemes vele szemben megfogalmazni. Több tagállam egyetért azzal, hogy legyen központi hatóság, de ez egy definíciós kérdés is, hogy a koordinált eljárás alatt mit értünk pontosan. Itt is szerintem az önkéntességgel lehet a problémát, annak a fullánkját hát, kivenni. Új listája készült azoknak a tényezőknek, amelyek befolyásolhatják egy projekt környezeti hatásait, vagy amelyeket figyelembe kell venni a hatásvizsgálat során. Ilyen a természeti sokféleség, a klímaváltozás több alszempontja is. A fajok sokfélesége kapcsán többen nyújtottak be módosítót, és hivatkoznának az erre vonatkozó irányelvre. Ha ezt a hivatkozást bevesszük a szövegbe, akkor attól még nem lesz pontosabb a szöveg, én inkább azt a megfogalmazást alkalmaznám, hogy a fajok sokféleségét a tájszeni megfogalmazásban szerepeltessük itt mi is tehát általánosabb értelemben fogalmazni. Belié és más kollégák javaslatait is jó lenne bevonni. Considerando i molti, molti, veramente. Nagyon sok módosítót kaptam a klímaváltozási kérdésekkel kapcsolatban. Stevenson kolléga például a change szót törölni a klímaváltozás kifejezésből, és a klimatikus tényezékről beszélne. Szerintem igenis meg kell tartani a klímaváltozás koncepciót. Tehát vannak itt még gondok, lehet, hogy nem lesz könnyű egy végleges kompromisszumot kialakítani, de biztos, hogy az a javaslat, hogy a helyi klíma változását eh, elsődlegesen kell figyelembe venni, és nem mindig csak globális klímaváltozásról beszélni, az elfogadható számomra. Ami a screeninget illeti, az A függelék na, ö, olyan információkat, amelyeket a hatóságok állítanak össze. Nagyon sok kolléga szerint az információt a vállalkozóknak kéne megadni, már egy előzetes tanulmányi fázisban, és amikor valaki fel akar, talpra akar állítani egy projektet, már akkor kell elgondolkodni ezeken a szempontokon, hogy egyszerűbb legyen az eljárás. Flores kolléga és mások az A pontot ák, én megtartanám azt összefoglaló leírások híve vagyok a részletes helyet. Remélem, hogy ez a megközelítés, amit én alkalmazok, majd elfogadásra kerül. A jövő hetek során több kompromisszumos javaslatot fogok ezzel a témával kapcsolatban is tenni, de vannak még más kényes kérdések is, például a kötelezőség kérdése, hogy a hatály és az információ mélysége ö, milyen körű legyen az úgynevezett scoping kérdése. Ez, ez egy új dolog a bizottsági javaslatban, és nagyon sokak ezt elutasítják, ezt az eljárási javaslatot, sorolhatnám a neveket. Ők azt mondják, hogy őrizzük meg az eljárás rugalmasságát. A kötelezőség szerintük csak bonyolítaná az eljárást és levassítaná azt. Aki projektet akar beindítani, annak sokkal több engedélyre lenne szüksége, mint eddig. A scoping és screening ügyében azonban szerintem kompromisszumra fogunk jutni bár én úgy gondolom, hogy a scopingot kötelezővé kell tenni, de nem minden esetben, nem minden áron, tehát lehet kivételt tenni ez alól, ez lehetne talán a kompromisszum értelme. Ami a monitoringot és a környezeti hatástanulmányok minőségét illeti, a bizottság azt javasolja, hogy külső akreditált szakemberek, szakértő cégek végezzék el ezeket, hogy garantálható legyen az információk pártatlansága és pontossága. Mások szerint ez bonyolult, bonyolítaná megint csak az eljárást. Az akkreditáció egyes tagállamokban különösen nehézkes, Olaszországban számunk, tehát nekünk az a benyomásunk, hogy ha ezt bevesszük a szövegbe, akkor tényleg túl bonyolítjuk a dolgot. Tehát az akkreditáció kötelezettségét én oldalám, és úgy fogalmaznék, hogy legyenek függetlenek a szakértők és a szakértő szervezetek. Tehát a függetlenség fontos, de az akreditáltság helyett csak a kompetens szót használjuk. Stevenson úr is ugye szóvá teszi ezt. Még fontos az is, hogy a kompetens hatóság, az illetékes hatóság értékei is ezeket a környezeti hatástanulmányokat, megint csak független szakértőkkel, olyan pártatlan szakértőkkel, akik képesek a hatástanulmányt objektíven megítélni. A bizottság azt mondja, hogy az egyik vagy másik e- ebben az összefüggésben. Én azt mondanám, hogy mind a kettő fontos. Arsenis úr és Belié úrak pedig azt javasolják, hogy korábban a normák rossz alkalmazása miatt sok kivételt kellett tenni. Igen, csökkenteni kéne, vagy teljesen meg is kéne szüntetni a kivételeket. Bár teljesen ez lehetetlen lesz, mert az, a nemzetvédelem és a polgári védelem szempontjait nem lehet felülírni. Ami a monitoringot illeti, a gyártás utáni monitoringot, sok ellentmondó módosítót kaptam, és ezek úgy tűnik, hogy nem kibékíthetőek egymással. Egyes módosítókból egyéni módosítók lesznek tehát, különösen azokból, amelyek eleve törölnék a monitoring szót. Én ezekkel nem értek egyet. Monitoringra szükség van, és a monitoringot követő intézkedésekre is. Ezek nem feltétlenül negatív hatású intézkedések. Ha valami elromlik a folyamatban, akkor lehetségesnek kell lennie, hogy kijavítsuk a hibákat. Mindjárt befejezem, elnök asszony. Még 60 másodpercet adna nekem? Villámgyorsan. A retroaktivitás a visszamenőleges hatály tekintetében is sok módosítót kaptam. Itt szerintem lehetséges lesz majd a kompromisszum. Azokkal értek egyet, akik a jogbiztonságot hangsúlyozzák, vagyis azt, hogyha megvan az engedély, akkor lehessen lezárni egy-egy fázist. Ami pedig a palagázra vonatkozó módosítókat illeti, nos, itt, itt megint nehéz lesz a kompromisszum, mert nagyon ellentmondásosak egymással a módosítók. Én Roth Belié képviselőkkel értek egyet, akik azt mondják, hogy a hidraulikus frakkolást ö, jobban kéne definiálni, hogy ez mit is jelent ez az eljárás, és elővigyázatossági eljárásokat kell megfogalmazni az egyes függelék szerint. Következő árnyékelőadói ülésünk 25-én fél háromkor lesz, és remélem, hogy akkor sikerül majd közös nevezőre jutnunk sok kérdésben Strasbourgig. Tehát ahol lehet, törekszem, az erős mandátumra és a kompromisszumokra, hogy a, tri, a háromoldal egyeztetésen erősek legyünk, de egy kicsit aggaszt, hogy nagyon gyorsan kell egy nagyon bonyolult technikai anyagot megtárgyalni, és még sok az ellentmondás. Több mint, vagy majdnem 600 módosító van, tény, de biztos, hogy az árnyék előadók még sokszor fognak találkozni, és majd akkor ők ezekről az apró részletekről bőven beszélhetnek. Most övék a szó, Krisztina Gutierrez a szó a néppárt részéről. Vamos a ver. A mí hay una... Mm, lo primero... Hemos, nos hemos puesto de acuerdo. Köszönöm szépen. Nagyon sok mindenről sikerült megállapodnunk. És nagy részben az én javaslataim is úgy tűnik, hogy elfogadásra találnak. Nagyon sok módosított közösen fogadtunk el melyek tűnnek számomra a legfontosabbnak. Először is vannak a rossz és vannak a jó dolgok. Ez az irányelv nem sok mindent változtat meg, de általánosságban ismét hangsúlyozza, hogy milyen hatalmas súlyuk van ezeknek a kérdéseknek. A bürokrácia nagyon elterjedt Európában, és sajnos sokszor elnyomják a jó kezdeményezéseket. És sokszor nem vesszük észre, hogy amit kiküszöbölünk a bürokráciával, az nem is lett volna olyan rossz. Sokkal több egyszerűsítést és standardizálást szeretnénk látni. Azért van szükség egyszerűsítésre, mert azt gondoljuk, hogy ez az Európa 2020-as stratégiának is nagyon fontos része és megdöbbentő, hogy ebben a dokumentumban semmilyen egyszerűsítésre irányuló javaslat nem szerepelt. Mind bürokratikus szinten szükség lenne egyszerűsítésre, tehát a szükségtelen jelentéseket meg kellene szüntetni, és az adminisztratív követelményeket is csökkenteni kéne, hiszen azok gyakran túlzottak, és nem tesznek minket és sőt, inkább szétaprózzák a belső piacot. Az egyszerűsítés definícióval kapcsolatban érkezett egy másik módosító, ami azonos az enyémmel. Szerintem a, arra van szükség, hogy ne legyen kötelező például a hatásvizsgálat. Hogyha egy településen vagy egy régióban engedélyezik, hogy egy vállalkozás bejegyeztesse magát, akkor miért van szükség arra, hogy, hogy vízügyi és más szempontból engedélyeket szerezzen be? A települési bejegyzés ezeket az ellenőrzéseket már elvégzi. És azt gondolom, hogy nagyon nagy mérvű egyszerűsítésre lenne szükség. A második a szabványosítás. Európában a belső piac támogatására létezik a szabványosítás, és hogyha jó regionális vagy helyi szabályok vannak, azzal együtt szükség van a szabványosításra. Azért, mert hogyha például egy autó vagy egy motor esetében szabvány, szabványosan működik, akkor azt egész Európában lehet használni. Ez gyakran nehezen érthető, hiszen itt tiszta ipari kérdésekről van szó. Nagyon sok iparág létezik, amely nem építette be a saját elvárásaiba azt, hogy tisztán és környezetbarátan működjön. De ebben az esetben lehet szabványosítást végezni. nagyon sokszor előfordul az is, hogy nem csak az energia területén, hanem máshol is felmerül az, hogy környezetbaráttá lehetne tenni a vállalkozást. Sok országban, például Németországban és az Egyesült Királyságban is van már egy előzetes szűrés a nagy projektek esetében. És itt nagyon egyszerűen meg lehet keresni az alternatívákat, és ezzel el lehet kerülni azt, hogy a környezetvédelmi hatásvizsgálatot el kelljen végezni, több ezer papírlapot kelljen teleírni. Ahhoz, hogy alternatívákat tudjunk megvalósítani, szükség van a szabványosításra még a nagy projekt, például egy brit autópálya megvalósítása előtt szükség van erre a szűrésre, és ez alapján lehet elutasítani a projektet. Így nagyon sok fölösleges küzdelmet és munkát lehet megtakarítani. Már négy éve készül ez a javaslat. A bizottság egy dátumot javasol, mi egy másikat, de nyilván van egy korlátozás, van egy határ annak, hogy hány oldalas dokumentumot lehet szerkeszteni. Azért, mert ez már a visszaélés számba is mehet, és nagyon sok fölösleges költséget róhat az érintett felekre. Mindig benne voltak a környezetvédelmi hatástolmányok az irányelvekben, de ezeket a tagállamok másképp alkalmazták. Voltak csodálatos példák például Németországban, Nagy-Britanniában és Franciaországban, de vannak olyan országok, amelyek ezt egyáltalán nem is alkalmazzák. Azt szeretnénk és azt is javasoljuk, hogy nagyon kérem, hogy kötelező érvény nélkül, de mégis a bizottság dolgozzon ki egy kritériumlistát a hatos cikk alapján, és ebben szerepeljen az, hogy hogyan lehetne ezeket megvalósítani. A bizottság már kapott ilyen irányú felkéréseket, de még sosem ö, dolgozta ki ezt a témát. Azt gondolom, hogy érdekes téma még a közhatóságok szerepe. nekem úgy tűnik, hogy azok az országok, ahol van egy regionális szervezet, bármilyen formában legyen is ez, ott nem változik semmi. De azt sem ítélhetjük el, hogy egy ország szeretne egy egységes hatóságot, és ezzel a harmonizálás és egyszerűsítés irányába mutatna. Ezért azt gondolom, hogy az az ajánlás, hogy legyen egy hatóság, az maradjon meg továbbra is, anélkül, hogy ez kötelező érvényűvé válna. És talán itt csak tapasztalatból beszélek, hiszen a munkám során megtanultam, hogy a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos előzetes ellenőrzés nem haszontalan. De fontos például a szeizmikus tevékenység, illetve hogy ne a folyók mentére telepítsenek létesítményeket, hiszen a klímaváltozás miatt is nagyon fontos ez. Nagyon sok olyan autópálya van, amely éppen a létével okoz aztán áradásokat. A folyó partján nem szabad autópályákat építeni azért, hogy a vizet lehessen hová vezetni. Például Németország remek munkát végez a hullámterek rehabilitációja területén, és ezzel csökkenti az áradások kockázatát. A földrengések esetében pedig nem arról van szó, hogy nem szabad építkezni, de nagyon sokszor történik földrengés Európában, még annak a déli részén is. Az utasítások, amelyeket ilyenkor adni lehet az építkezések számára, azok nagyon eltérnek a földrengéseknek kitett területeken. A földrengésnek kitett övezetekben, például Japánban azért nem tesznek tönkre mindent, mert ott megfelelően építkeznek. És ennek nincsen köze a föld használta kapcsolatos irányelvhez, ezek olyan általános elképzelések, amelyeket szintén figyelembe kell venni. Meg kell könnyíteni az érintettek életét, egyszerűsíteni kell, csökkenteni a bürokráciát, ez létfontosságú. Köszönöm. Köszönöm szépen. Krisztina, következő Kriton Arzinis lesz. A szocialisták nevében köszönöm szépen. Nagyon fontos jogszabály ez valóban. És egy kicsit módosítjuk azt még ebben a ciklusban. Úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb elem az a, a hatástanulmányt végző hivatal függetlenségek kell, hogy legyen. Valóban pártatlan emberekre van szükség ennél a hatóságnál, hogy meg tudják határozni, allokálják, azonosítsák a problémákat, és problémákat és megoldást találjanak. A legtöbb esetben nem, de néhányszor előfordult, hogy a jogszabály végrehajtását késleltették a hatóságok. Éppen ezért mm, meg kell tudni szüntetni a hiányosságokat. Például az olaj- és gáziparban most van környezetvédelmi hatás a feltárásra. De nem végzünk hatástanulmányt például a kutatással kapcsolatban és különböző a kutatási folyamatok nagyon gyakran jelentős hatással vannak. Tehát világosabbá kell tenni, hogy hol legyen, hol kell hatástanulmányt elvégezni. Végül pedig, ami az egyszerűsítést illeti, illetve azt, hogy egyértelműbb kötelezettség legyen, és könnyebben hozzáférjen ehhez az információhoz a lakosság is, úgy gondolom, hogy tovább kellene valóban vinnie az egységes weboldal gondolatát minden egyes tagállamban. Ez az 1970-es, 80-as években, vagy nem is tudom, hogy mikor csak a 90-es években is, már azért persze mindenki újságot olvasott, de most már lassan az internet utáni időszakban vagyunk, tehát nagyon fontos, hogy ezeket a jelentéseket és mindazt, amit a hatástanulmányokkal kapcsolatban elérünk, fel kell rakni az egy, egy egyszerű weboldalra. Nagyon sok egyéb kérdést is említett már az előadó, de úgy gondolom, hogy, hogy ismerjük az ötleteket, a gondolatokat, tulajdonképpen kartográfiai felméréssel határozta meg az előadó a munkát arra, hogy ki mit csinál, és általában ugye szoktuk dicsérni a kiváló munkát, most mindenképpen ezt meg kell tenni, és azt is, hogy kiváló volt az együttműködés mindkét fél részéről, amit köszönök most is. Köszönöm én is. Bié asszony a zöldektől. Merci, Madame euh, la Présidente. Je vais... Köszönöm, elnök asszony. A lényegre térek, hiszen a többit már elmondták előttem mások. Szeretném még egyszer megköszönni az előadónak, Zanoni asszonynak ezt a magas színvonalú munkát, és azt a hajlandóságát, hogy valamennyi érdekelt féllel közösen dolgozott az irányelv átdolgozásán aminek témája a környezetvédelmi értékelés. Sikerült kompromisszumokat találnia, és ez lehetővé tette, hogy tovább lépjünk, és a jelenlegi szabályozások hiányosságait befoltozzuk. Hiszen ennek a felülvizsgálatnak ez volt a célja. A benyújtott módosítók többségével, többségét említette is az előadó, és van köztük néhány olyan, ami konstruktív jellegű, de ebben a szakaszban le kell vonnom azt a sajnálatos tanulságot, hogy néhány módosító, amit benyújtottak, csak csökkenteni kívánja a jogszabály hatáját, és nem tudom, hogy valóban ez volt-e az illetők szándéka, de hogyha elfogadnánk ezeket a módosítókat, akkor valójában visszalépnénk a létező szabályozáshoz képest az alkalmazás és a környezetvédelmi értékelés területén. És emlékeztetnék arra, hogy az előnye a nyitott és a környezetvédelmi szükségszerűségeket figyelembe vevő eljárásnak éppen az, hogy garantálja az illetékes hatóságok számára a választás lehetőségét, és a legkiegyensúlyozottabb módon tudnak dönteni, illetve megvalósítja a jogbiztonságot is. Biztosítja továbbá az átláthatóságot, és ahogy ezt az előadó is említette, az európai 2020-as stratégia céljainak irányába mutat mindez. Itt vannak környezetvédelmi követelmények, különösen a klímaváltozás, illetve a biodiverzitás elvesztése elleni küzdelem. És a legrosszabb következmény az lenne, hogyha csökkentenénk a jelenlegi szabályozás szigorúságát, különösen a most megtapasztalt környezetvédelmi válság fényében. Azok a kompromisszumos módosítók, amelyeket az előadó javasolt, ezen a ponton a zöldek számára támogathatóak. Tehát a kompromisszumos módosítókat támogatjuk. És van itt nekünk egy olyan dolog, amiből nem tudunk engedni. Ugyanis a bizottság jelenlegi módon megfogalmazott szövege különösen negatív jel lenne a tanácssal folytatott tárgyalások során, de a polgárok szemében is negatívan tűnne fel. A gazdaság világa szeretne szintén részt venni a fenntartható gazdaságfejlesztésben. Ez a mandátumunk kezdetén is egyértelmű prioritás volt számunkra. Hogyha visszalépünk a szöveg tekintetében, akkor ezt kockáztatjuk. Tehát támogatjuk az előadó és az Európai Parlament ambiciózus hozzáállását, és a kompromisszumok irányába hajlandóak vagyunk mi is elmozdulni. Ahogy mondtam, az egyetlen kötelező jellegű elem az, hogy ennek a jogszabálynak az eredeti célját és szintjét ismét megjelenítsük. Ez a környezetvédelmi és az ipari szakbizottságban is fontos szerepet tölt be. Így lehet a környezetvédelmi hatást megjeleníteni valamennyi infrastruktúrális vagy gazdasági beruházásban. Tehát Zanoni asszony számíthat a támogatásunkra és különösen azért támogatjuk őt nagyon erőteljesen, mert a munkájának az eredménye egybecseng az Európai Parlament azon törekvésével, hogy a lehető legjobb szinten kezeljük ezt a kérdést. Köszönöm szépen, és azt is, hogy a környezeti bizottságra hivatkozott, de hát van sok még sok témánk is. Steven Stevensonnak adok szót. Köszönöm, elnök asszony. Én is Zanoni úrnak szeretnék köszönetet mondani azért a nyitottságért, amelyel befogadta módosítókat. Engem meglep, hogy ilyen sok módosító született, mert májusi árnyékelőadói ülésen akkor még úgy tűnt, hogy minden árnyékelőadó támogatja Zanoni úr vonalát, és most ez meglep engem, hogy több mint 500 módosító született és magam is bűnös vagyok sok módosító megírásában, ahogy már többször elhangzott a nevem az előadó szájába. Remélem, hogy módosítóim azonban eh, inkább erősítik majd az Anonior elképzeléseit. Többségük arra irányult, hogy a rugalmasságot erősítse. És elnök asszony, ez szerintem nem gyengíti a bizottsági javaslatot, épp ellenkezőleg erősíti azt, hiszen a gazdasági pénzügyi megszorítások idején nem kényszeríthetünk fölösleges bürokráciát a tagállamokra. Meg kell adni a rugalmasságot nekik, tehát miközben támogatom a szigorú ellenőrzések rendszerét, rugalmasságot látok helyén valónak a projektek kialakítása során. A koordinált ellenőrzése, értékelése a környezeti hatás tanulmányoknak, illetve a kötelező scoping és akkreditáció témák engem is foglalkoztatnak. A kettes cikkben én támogatom a One Stop Shop, az egy ablakos ügyintézés elvét, de azt mondom, hogy legyen ez önkéntes, hiszen minden tagállamban más a tervezési struktúra. Ami a screeninget illeti, egyetértek a bizottsággal százszázalékosan, hogy csak akkor van szükség EIA belépésére, hogyha ennek konkrét hatása van a környezeti hatástanulmányoknak, és a nem szabad, hogy ezek persze szülessenek meg, saját értéket képviseljenek. A hat hónapos screeninghez képest túl ö, hosszú időt venne el a fölöslegesen kialakít, megírt környezeti hatástanulmányok ideje. Ami a kötelező scopingot illeti, valamennyi fontos környezeti hatást föl kell mérni a hatástanulmányoknak, de nem lenne realisztikus minden részletekbe menően alternatívákat felvázoló hatástanulmányokat íratni olyanokkal, olyan szakértői csoportokkal, amelyeknek erre nincsen kompetenciájuk. Tudjuk, hogy a szakértők akreditálása, és Zanoni úr ezt a témát fel is vetette az új javaslatban, ez fontos fejezet kapcsán, garantálni kell, hogy minden környezeti hatástanulmányt olyan emberek írjanak, akik értenek hozzá. Ezért a kvalifikált és szakmailag kompetens kifejezés szerintem többet ér, mint a, az akreditált kifejezés, mert eh, szerintem gyakran előfordul, hogy akreditáltnak akreditált egy szervezet, de mégsem kompetens az adott témában és ráadásul a tagállami akkreditációs rendszerek annyira különbözőek, hogy ebből már is igazságtalan versenyhátrány származna egyesek számára. Ami pedig a, a lakossági részvétel, a nyilvánosság kérdését illeti, gyakran a környezeti ö, projekt tettek kapcsán felmerül a, a lakás és földtulajdonosok közvetlen érdekének sérelme, már pedig ez egy nagyon éles probléma, nagyon gyakran kapok panaszt a saját választókörzetemből ebben a műfajban. Ami a kompromisszumos módosítókat illeti, engem megijeszt, elnökasszony, az, hogy a szélerőművek építése a olyan területeken, ahol ugye a lápos területeken több évezrednyi széndiokszidot tárol a talaj. Én nem értem a saját kormányom lépéseit sem, amely a tőzeget ásványnak tekintés, nem földtípusnak. Ugyanis a tőzeg kitermelése nagyon nagy széndiokszid felszabadulással jár, és ezzel kapcsolatban én egy szóbeli módosítót is be fogok nyújtani egy kompromisszum érdekében, de itt biztos, hogy ezen el kéne gondolkodni. Köszönöm Zanoni úrnak és a többi árnyék előadónak a nyitott együttműködő légkört, és remélem, hogy módosítóim megkapják szakbizottságunk támogatását, mind arra irányul, hogy egyszerűbb, átláthatóbb, hatékonyabb eljárásban szülessenek meg a környezeti hatástanulmányok. Köszönöm szépen! Ezzel az árnyék előadókat meghallgattuk, legalábbis a jelenlevőket. Még négyen jelentkeztek szóra, ha még marad idő, akkor én is majd megszólalok, de mivel nagyon előre haladt az idő, ö, ö, talán három percben érdemes lenne korlátozni a felszólások idejét. Nagyon sok minden elhangzott már, úgyhogy akkor meg, megpróbálok én is röviden hozzászólni. Elmondták, hogy egyszerűbbnek kell lenni, kevesebb bürokráciát kell bele rakni, és többletértéket kell, hogy adjon. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy, ez a, hogy a bizottság egy konzultációt és szervezett, ott 1400 hozzászólás volt, és a fele az én országomból. A kérdés az az, hogy miért? Miért pont az én hazámban állunk ennek az útjában? A úgy tűnik, hogy ott vannak a legnagyobb egyeztetési és átállási problémák. Kérdés, hogy európai szinten, hogyha mindent egyformán csinálunk, akkor az egyszerűbb lesz-e? Az, hogy a németeknek annyi problémája van, az szerintem nem ő miattik van, hanem azért, ahogy megpróbálják ezek, ezt a dolgot megközelíteni. Az aggaszt, hogy az ÖVP jellege, amely tehát tulajdonképpen csak ellenőrzéseket hajt végre, és amelynek alapján esetleg további hatósági ellenérzések indulhatnak el. Most nem tudom, hogy, hogy fontos-e, hogy ez mindez azonos legyen. Nem kellene némi rugalmasságot hagyni a régióknak. De természetesen a célkitűzésekhez tartani kell magunkat. Szkeptikus vagyok a szakértőkkel kapcsolatban is. Nálunk nagyon sok speciális berendezés és létesítmény van, ipar, vegyi, autóipari, stb. És hogy egy ilyen speciális vegyipari berendezéshez mindig legyen egy konkrét speciális szakértő, hát ezt megkérdőjelezem. Úgy gondolom, hogy a szakértők az egyetemekkel és a a létesítmények építőivel sokkal jobban tudnak megfelelő eredményre jutni, mint egy ilyen általánosító egyenlősdi. Aggaszt továbbá az alternatív vizsgálatoknak a tisztázása is, hogyha nem akarom, de hogyha mondjuk robbanóanyag művet akarnék építeni, akkor, akkor meg kellene nyilvánvalóan alternatív formában azt is néznem, hogy illik-e mellé egy szélerőmű. Úgyhogy gondolkodjunk azért el, hogy mi mindent írunk le. Hogyha az egyik régió azt mondja, hogy de szerintem ott alternatíva a, a szélerőmű, akkor, akkor azt tehesse meg, de hát nem kell mindent ide beírni. Annyi mindent írtam fel magamnak, de a kedves kollégáim már mindent elmondtak, úgyhogy kedves elnök asszony, abba is hagyom. Karl-Heinz Florenz sok időt takarított meg, úgyhogy átadom a szót. Köszönöm, elnök asszony. Azt kell mondjam, hogy talán kemények lesznek a javaslataim, ugyanis én kötődöm a legerősebben az Európai Bizottság ezen javaslatához. A 2009-es irányelv vet még át sem ültették minden tagállamban, és már ismét egy új jogszabályt javaslunk nekik. Hogyan akarjuk ezeket így megvalósítani? Én azt gondolom, hogy még ha próbálnánk is jól átültetni azokat, addigra már megérkezik az új szöveg. Én azt szeretném, hogy rövidebb, világosabb, egyszerűbb szöveg szülessen, és azt kell mondjam, hogy itt most nem ez a helyzet. És ez egy nagyon bonyolult, hosszas és költséges átültetés lenne. Hadd mondjak néhány példát. A szövegből azt látjuk, hogy 40-60%-kal fog nőni a tanulmányok elkészítésének a költsége, hogyha ezt a szöveget átültetik. A beruházások, amelyek az Európai Unió területén eh, történnének, eh, ezt meg fogják érezni. Ami pedig az előszűrést, a screeninget illeti. Itt megkérdezhetjük, hogy eh, mi indokol egy olyan hatásvizsgálatot, mi, miért van erre ö, valójában szükség? Ugyanis ha megnézzük a szöveget, a mellékleteket, ö, láthatjuk, hogy ö, abból ez nem egyértelmű. Ami pedig a határidőket illeti, erről már volt szó korábban észszerű, idézőjelbe téve észszerű határidőket kéne meghatározni, de ezek ne legyenek zavarosak, és ne legyenek nagyon pontos határidők a folyamat minden szakaszára, mert el kell kerülni a késlekedéseket és a felesleges költségeket. Észszerű határidőkre van szükség, de ezt kevés kijelenteni. A biodiverzitás szintén egy olyan meghatározás, ami szerintem nem elég egyértelmű. A biodiverzitás a fauna és a flóra szintjén is értelmezhető, de milyen területen? Vannak tengeren túli területek is, és még nem is térképeztük fel teljesen a biodiverzitást és mindazokat a fajokat, amelyek létezhetnek. Ebben az esetben minden projektet, minden beruházást leállítunk, és akkor már nem fogunk semmit, semmiben sem előrelépni. Ez lehetetlen lenne. És haba tortán, hogy a tagállam nem is indíthat el egy projektet enélkül. Tehát a környezetvédelmi hatásokat minden esetben meg kellene így vizsgálni. Azt hiszem, hogy ez a javaslat nem a jó irányba mutat. Végül a harmadik cikkről beszélnék. A projektek és a projekteket végrehajtók a módosított irányelv átültetése előtt azért fognak szembesülni kiegészítő követelményekkel, mert még nem zárult le a projektjük. Egy ilyen intézkedés le fogja állítani a folyamatban lévő projekteket, és mindennek a nulláról kell majd újraindulnia. Tehát Elnök asszony, szerintem ez a lehető legnegatívabb formája az európai technokráciának. a való élet nem ezeket a bonyolult szabályokat várja tőlünk. Valamennyien egyetértünk azzal, hogy hatásvizsgálatokat kell végezni, de itt láthatóságra van szükség, és nem pedig ellentmondásos szövegekre. És biztosíthatom önöket arról, hogy a, a helyi hatóságok ezáltal a bürokrácia fogjaival fognak majd válni. Köszönöm. Köszönöm, Kárs Lüter a következő. Köszönöm szépen. Grostet asszony, mit mondana, ha kiderülne, hogy hogy egy egyedülálló fajról van szó, amely mondjuk a rák hatékony gyógyszere lehet, de megöltük, mert, nem, mert a hatástanulmány azt mondta, tulajdonképpen nagyon sok modern gyógyszert vadállatokból, vadfajokból szerezzük, és hogyha hogyha mm, idő előtt, vagy tanulmányok, hatástanulmányok nélkül elpusztítjuk ezeket, akkor nagyon sokkal többet veszthetünk, mint egy-egy növényt vagy fajt. Úgy gondolom, hogy hatástanulmányt katonai beruházók esetében például nincs is soha. És azzal együtt, hogy nem is tudjuk, hogy mi az, amit tönkreteszünk, nem tudjuk, hogy milyen alternatívák állnának, állnának lehetőség, állnának készen, és egyszerűen csak más prioritásokat határoznak meg. Tudnunk kell azt is, hogy mi a kiinduló pont, milyen projektet az hat igång. Det är grunden för att kunna ha úgy gondolom, hogy a változásokat kell megvizsgáljuk. Ez az alapja annak, hogy fel tudjuk mérnek, mérni azt, hogy milyen károkat okozhatunk. Még egy dolog, hogy alternatív lehetőségeket kell megvizsgálni. Ezt már most kötelesek vagyunk a jelenlegi jogszabályok értelmében. Egyszerűen értékelni kell az, hogy mi van akkor is, hogyha nem, létez, nem lépünk semmit. Az én hazámból és máshonnan is nagyon sok példa van erre. Hála annak, hogy az alternatív útvonalakat vizsgálnak, például új utak vagy vasútvonalak építésénél azzal a környezeti károkat csökkentjük, minimalizáljuk. Az alternatívák értékelése, felmérés ez egy nagyon fontos komponens, mind az európai kom- környezet, mind pedig a, a gazdaság számára. Miért dobnánk ki pénzt, és rombolnánk le a környezetet? Köszönöm szépen, elnök úr én is viszonylag gyors lehetek, osztom azokat a fenntartásokat, amelyeket elsősorban Karl Heinz Florenz igen e, nagy lendülettel mondott el. A környezeti vizsgálati előírások már hatályban vannak, nagyon gyakran sok államban látjuk az átalakításokat, de a gyakorlat mégis azt mutatja, hogy nagyon gyakran a jó meg végrehajtás nagyon nehéz. Sokkal jobb lett volna, hogyha az UVP helyett az alkalm, alkalmaz, a meglévő végrehajtásokat ki terjesztettük volna, nem pedig hiányos új rendszer bevezetését javasoltuk volna. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió óriási gazdasági nehézségekkel küzd most. Nem arról van szan, hogy most a környezeti jogszabályokat megnyírbáljuk, ne értsenek félre, hanem arra gondolok, hogy most a pillanat nem megfelelő arra, hogy a környezeti hatástanulmányi vizsgálatokat most javasoljuk. Akkor, amikor a szak és eljárási jog is jogba is beavatkozunk ezzel. A környezeti hatás tanulmány vizsgálat azt jelenti, hogy valamit ellenőrzünk még egy később megvalósítandó projekt elindítása előtt. Erre vonatkozóan már van szakmai és eljárási jog. Nézzük csak az ipari kibocsátás irányelvet, vagy a habita, a, a növény és állati eh, habitátra vonatkozó, élőhelyekre vonatkozó irányelvet. Nem hiszem, hogy már most előre meg kellene határoznunk azt, amely egy későbbi engedélyezési eljárásban amúgy is meg fog történni. A bizottság már most joggal panaszt emelne. Nem tudom, hogy a bizottságnak mi a szándéka, Kosztete asszony is felvetett ezt a problémát, hogy a hatóság tulajdonképpen alternatív projektet is meg kell, hogy határozzon. Tehát jön egy létesítmény működtető, aki építeni akar valamit, mondjuk erőművet, és akkor a hatóság a jelenlegi bizottsági javaslat értelmében azt mondta, hogy nem, ezt nem építhetitek meg, hanem ezt a másik technológiát kell használjatok. Ez túlzottan dirigens, utasító beavatkozás, és semmi köze a jó környezetvédelemhez. Az alap helyzet, az úgynevezett null akció az az, amikor egy projekt nem végrehajtását is meg kell vizsgálni. Ez már az abstrakció perverzió, perverzitása, ez hova vezet, túl messzire akarnak jutni ezzel, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos minden egyes részletet elolvasni, és ezekre visszatérni, mert nagyon messzire vinnének. Tehát az, amit most indítan, indít el a bizottság, az minden csak nem jó környezetvédelem. Figyeljünk! hogy nehogy a gyakorlatban végül pont mást érjünk el, mint amit szeretnénk. Tehát jó, a, azt elfogadom, hogy a hatásvizsgálatokat el kell végezni, az alkalmazást meghatározni, de egyben legyen kevesebb bürokrácia, és ez így nem lehet. Ha a végén csak olyan környezeti hatástanulmányokat végezhetünk, amely a jelenlegi státusz quo tartja meg, hát akkor az nem lesz jó. A tényorientált indokolásokat nem szabad kidobni. Úgy gondolom, hogy ezt a fajta jogalkotási folyamatot a bizottságnak abba kell hagynia. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy a, az újonnan jelentkezők nagyon röviden tudnak majd hozzászólni. Én magam is értem minden hozzászólónak a fenntartásait, Karl-Heinz Florenz, Krasztelt asszony és mások is túl, de nagyon egyszerűnek hangzik az, hogy a bürokratizálást csökkenteni akarjuk, de aztán mindent a legapróbb részletig szabályozni szeretnénk. Hogyan akarjuk aztán egyáltalán megnyitni azt a lehetőséget, hogy valamit építsenek vagy csináljanak? Nem csak az utakról, autópályákról, vasútvonalakról van szó, vagy házak építéséről, hanem például új villamosvezetékekről is. Hogyan lesz erre lehetőség, hogy a környezeti hatás tanulmány ezt lehetővé tegye. Ha még minden egyes megfontolást be kell venni egy ilyen vizsgálatba. Otthon inkább azt látom, hogy a, a rendeletek, irányelvek alapvetően gátolnak. Nem, hogyha nem sikerült valamit elérni, gátolni, a madárvédelmi irányelvel, akkor majd most fogjuk egy másikkal. Én egy ilyen hídnál lakom a Hochmosel átkelőnél, talán ismerik, az építkezési terveket mindig valamivel megtorpedózták. De persze jó lett volna, hogyha megvizsgálták volna azt is, hogy mi van akkor, hogyha nem építik meg a hitat. Úgyhogy szerencsére azért megépítik, de persze csak azt akarom mondani, hogy nem lehet mindent követelni, és aztán még a bürokráciát is csökkenteni. Világos eljárás, világos egy, egy engedélyezési idők, a cél az a döntések meghozatalásának, a segít, meghozatalának segítése, nem pedig a, az akadályozása. Ha a mezőgazdaságra nékünk, nél, nézünk, akkor vérzik a szívem, hogy milyen mértékben visszaélnek a földdel. Az értékes, fontos, jó szántóföldeket feláldozunk, és a területhasználattal is tulajdonképpen kárba veszni hagyunk. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos szempontokat vetettünk még fel, és remélem, hogy a konszenzus, hogy a bizottság majd az előadóval megfelelő konszenzusra jut. Végül pedig Tremlis úrnak adom meg a szót a bizottság nevében. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony emlékeztetnék az eredeti javaslat céljaira. Kétszeres, kétféle célja van. Egyfelől a környezeti hatástanulmányok minőségének javítása, és az egész eljárás egyszerűsítése. Valamennyi administratív terhet okozó és költséget okozó elem egyszerűsítését a hatástanulmányunkban megvizsgáltattuk, és önök ismerik is azt, ezt a parlament elé tártuk, és a parlament megerősítette a bizottság hatástanulmányát. Tehát e két cél tükrében, amelyek a fő elemei voltak a megközelítésünknek, és amelyek további elemek definiálását tették szükségessé, hogy hogyan is lehetne tehát javítani és egyszerűsíteni az irányelvet és annak működését. Ennek a jegyében megvizsgáltuk, e két jegyében vizsgáltuk meg a módosítási javaslatokat, és ezeket három csoportba osztottuk. A módosítók egy része valóban tovább javítja a javaslatunkat, miközben annak fő céljait támogatja, tehát ezeket a priori ö, el tudjuk fogadni. Ö, ezek a módosítók az időhatárokat tisztáznák jobban, és a preambulum bekezdéseket, az egész ö, tevékenység céljait pontosítanák. A második kategóriába azokat a módosítókat soroljuk, amelyek ugyan összhangban vannak a javaslat fő céljaival, de további vitát igényelnek, tisztázást igényelnek, mert a módosítóban vannak olyan elemek, amelyek nem egyértelműen elfogadhatóak. Például Danoni, Zanoni úr is említette, hogy a bontási munkálatok a projektek tükrében, a projekt kategóriájától függően kell értékelni, de ezek önálló projektek is lehetnek, amelyek például egy szovjet típusú hatalmas mondjuk katonai épületet próbálnak lebontani azért, hogy a helyén egy új zöld beruházást, környezeti beruházást hozzanak létre. Zanoni úr az ilyen projekteket nyilván az irányelv alá sorolja. Aztán vannak olyan módosítók, amelyeknek a célját nagyra értékeljük, például a 332-es, a 360-as és ilyenek, ezek a normákra, a határértékre vonatkoznak, mint például a 189-es is egyébként, amely a normalizálást üdvözli, ahol az szükséges. Ami a szakértők akkreditációját illeti, tudjuk, hogy az akkreditáció szó mást jelent mindenhol. Értjük ezt a felvetést, és bele tudunk abba menni, hogy akkor az legyen a megfogalmazás, hogy független és szakmailag kompetens szakemberek és szakértői csoportok legyenek az elbírálók, mert nekünk a fő szempontunk valóban a függetlenség és a megbízható know-how. Tehát ne kössük ezt az akkreditációhoz, viszont összehasonlítható legyen a kompetenciák szintje, hogy valóban minőségi munkát lehessen tőlük elvárni a fejlesztőnek is, illetve a végértékelés során is. Tehát szerintem ebben meg fogunk tudni egyezni, mert a céljaink végül is közösek. Tehát ezekkel a módosítókkal ki tudunk békülni. A harmadik kategóriába soroltuk azokat a módosítókat, amelyek túlmutatnak a bizottság eredeti javaslatán, vagy olyan intézkedéseket akarnak, amelyeket mi nem javaslunk, vagy szűkíteni akarják a mi javaslatunkat. Ezt kevésbé tudjuk elfogadni, ugye a klímaváltozási kockázatok, a környezeti kockázatokon belül a katasztróf fák kockázataival kapcsolatosak. Szerintünk ezeknek a többségét más irányelvek, általánosabb irányelvek jobban lefedik. Például Franciaországban van egy biodiverzitás értékelési rendszer, és Franciaországban van is, Grosztet asszony ezt tudja, hogy van egy olyan irányelv Franciaországban, vagy olyan jogszabály, amely a francia állam számára jogot formál a biodiverzitás értékelésére. Ami a klímaváltozást illeti, Zanoni úr is utalt rá, hogy ez nagyon bonyolult, hogy egy projekt hatását teljes körűen felmérjük, és ezen belül főleg a helyi és globális klímára gyakorolt hatását. A klíma nem csak a helyi klíma, hanem mindig globálisan is értendő, mert nincsenek határok a klíma útjában, ha beszéltünk így. Ezért van szerintünk szükség kötelező scopingra, és azért fontos a scoping koncepciója maga, mert ez a projekt kidolgozóját, a fejlesztőt iránymutatással látja el arra nézvést, hogy mire kell odafigyelni a sok lehetséges szempont közül előfordulhat, hogy a környezeti hatástanulmány amennyiben szűk körű, csak a szűk körű ö, hatásokat méri föl, és ennek is lehet jogosultsága, adott esetben elegendő egy ilyen, nem kell mindig elár, elvárni a teljes globális hatás mérését, amely gyakran mérhetetlen és megítélhetetlen, még az úgynevezett illetékes hatóság által is. Ez csak lassítaná a folyamatot. Ami az egyablakos ügyintézést illeti a one-stop shop gondolatát. Lenne egy általános megjegyzésem, ez a scopinggal ugyancsak összefügg. A TEN-E rendelet, amely a környezeti hatástanulmányok karcsúsítaná, már átment a jogalkotók jogalkotói eljáráson. Tehát a kötelező scoping és a kötelező egyablakos ügyintézés és a kötelező illetékes hatóság, ezek már olyan fogalmak, amelyeket már elfogadtak a jogalkotók, ezek benne vannak a környezetvédelmi rendeletekben, sőt a tagállami alkalmazásokban is. Mi most csak a karcsúsítással foglalkozunk, mert a bizottság 2020-as programján belül fel akarja gyorsítani a környezeti hatástanulmányok elvégzését, mert a közös érdekeket szolgáló projektek fölösleges késleltetése bürokráciával nem cél. És munkahelyeket is gyorsabban lehetne itt teremteni. Németországban, Ausztriában, hol Lengyelországban, hogy csak három tagállamot említsek, már most kötelező ezek az eljárások. Tehát kötelező az egyablakosság, kötelező a másik két aspektus is. Ez már beépült tehát tagállamok jogányagába is, tehát ezek megváltoztatása túlmutatna az irányelv kompetenciáján. A scoping tehát mindenképpen fontos, és szerintünk kötelező kell, hogy legyen, ne legyen önkéntes, mert jó támaszt ad minden projektkidolgozónak, minden ellenőrző hatóságnak arra nézvést, hogy milyen típusú adatokat kell begyűjteni, és azt is szépen leírja, hogy milyen eljárást kell követni. Mert a javaslatunk ugye azt mondja ki, hogy ne csak kötelező, közös vagy koordinált eljárás legyen, hanem a kettő kombinációját is lehetővé tehát közös és koordinált megközelítést is lehetővé tesz. Például a habitat irányelv kapcsán egy közös értékelés jöhet létre, de a többi irányelv a vízügyi, vízvédelmi, szervező irányelvvel pedig koordinált megközelítés lehetne követni. Fontos, hogy legyenek alternatívek. Florence úr sajnos elment, pedig neki mondanám, mindjárt kész vagyok. A javasolt projektek kapcsán az alternatívákat nem zárjuk ki, nem fogjuk azt mondani egy projekt tervezőjének, hogy nem tetszik az ötletünk, csinálj egy másikat, hanem mindig a tervezett projekten belül alkalmazzuk. Ami pedig a pala gázt illeti, itt sok dolgot nem fedhet le a mi szövegünk. A horizontális fracking vagy frakkolás ügyében szerintem az egyes függelék lesz a mérvadó, mert még nem tudjuk, hogy milyen technológiák a legjobbak, és csak akkor lehet erről dönteni, hogyha már ezek ismeretesek. Tehát nyitottak vagyunk és a társjogalkotókat nyilván be fogjuk vonni. Ö, utolsó gondolaton pedig, igen, a tőzeg a szerves talaj része szerintünk is. Köszönöm szépen. Időnk lejárt. Nem tudom, hogy akkor most az előadónk tud-e, akar-e még valamit mondani. Egy biztos, hogy a tolmácsoknak el kell menniük. Zanoni? Zanoni úr velocissimo, lo dico subito agli interpreti, quindi <laughs> grazie per la loro pazienza. Ho ascoltato. Az előadó köszönetet mond a tolmácsoknak, hogy továbbra is kitartanak. Nagyon figyelmesen hallgattam, és különösen szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, valamint a bizottságnak. Köszönöm nekik mindazt, amit elmondtak. A legtöbb kolléga megnyugtató szavakat mondott ugyan, de néhányan egészen összezavartak engem. A mi módosítóink pontosan ugyanebben az irányban indultak el. Standardekre, normákra, korlátokra van szükségünk, iránymutatás kell, és egyértelmű szerepeket kell adnunk mindenkinek. Az iránymutatásoknak olyannak kell lenniük, hogy a tagállamok könnyedén tudják alkalmazni azokat. Egyeseket hallgatva az Olaszországban tapasztalható katasztrofális helyzet jutott az eszembe. Nagyon sok hulladék a talajvíz szennyezése, az autópályákat rosszul építik meg, emiatt árvíz, önt el területeket, emberek halnak meg. És azt mondanám, hogy ezekben az esetekben nem voltak jó környezetvédelmi hatásvizsgálatok. És nagyon gyakran emberéletekben és gazdasági kárban is nagyon jelentős árat fizetünk ezért. És ki fizeti ezt meg? Az európai polgárok és az európai alapok. egy hatásvizsgálatnak miért kellene 40 vagy 60 százalékkal többe kerülnie, mint a többi kiadásnak? Azt hiszem, hogy ha gátakról van szó, akkor például megéri kifizetni azt a kicsivel több pénzt. Később előfordulhatnak gazdasági katasztrófák, amiket el lehet kerülni egy sokkal kisebb összeggel. Ez olyan, mintha egy egész hajót hagynánk elsüllyedni azért, mert nem volt elég kátrányunk. Tehát ezeket alaposan át kell gondolni. Az árnyékelőadókkal még tovább fogjuk ezt vitatni, ugyanis ezeket az új sztenderdeket közösen kell megvitatni. Köszönöm szépen az előadónak, a hozzászólóknak, különösen a tolmácsoknak, hogy ilyen sokáig itt maradhattunk. Ezzel lezárom az ülést, holnap 9 órakor folytatjuk a koordinátorok ülésével, és utána 10-kor találkozunk, és folytatjuk az ülést. Köszönöm mindenkinek kellemes estét!